As we have only one hour for two reports, I would like... Egy óra rendelkezésünkre két jelentés megtárgyalására sajnálom, hogy van, aki késik, de nem tudunk mindenkire várni. Az EU makroregionális stratégiájának fejlődése. A jelenlegi gyakorlat és a jövőbeli kilátások François Alfonzi a jelentéstevő, meg is adom Alfonzi képviselőnek a szót, tessék parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony, a szót. Nos, néhány szóban szeretnék beszámolni arról a dokumentumról, amelyet eh, a szakbizottság minden tagja megkapott. Ez az Európai Unió makroregionális stratégiának fejlődése, illetve a földközi tenger térsége téma. Nos, ez a stratégia Európában közelmúltban beindult folyamat, mert 2009-ben a balti tengeri térségben indult be, és az európai politikának ez az új területe gyakorlatilag ö, olyan területekre vonatkozik, amelyek koherens identitást képviselnek, és ö, egy makroregionális stratégián keresztül próbálja érvényre juttatni, négy pillér segítségével és 15 tengelyel. A balti tengeri térséggel együtt a Duna régió is makrorégióvá nőtt, és ugyanolyan aggályokat vet fel ez a terület is, mert ugye a tengeri, vagy pedig a, a folyami, vagy pedig a hegyvidéki területeket összefogva megfelelő koordinációs programokat, nagy programokat kell létrehozni, mint például a közlekedési hálózatok. Nos, a az új perspektívák lehetősége nyílik meg az együttműködés előtt a kohéziós politikák keretén belül. Néhány éven belül tehát majd elgondolkodunk, hogy milyen tapasztalatokat szereztünk, és hát egyelőre most mi is a helyzet. Az, hogy érdemes kipróbálni ezt az új politikát a területi célkitűzések segítségével. A makrotérség stratégiája gyakorlatilag az európai előrelépést képviseli, és lehetővé teszi az európaiak számára, akik ugyanolyan területen élnek, akiknek közös a történelmük, hogy ezeket a kapcsolatokat ö, újra ö, szőjék ö, a regió, a, ezekben a régiókban. A bizottság 2011. június 26-ai jelentésében hangsúlyozta, hogy igenis együtt kell működni, és hogy a makroregionális stratégia célkitűzések keretén belül próbáljanak összefogni az érintett területek. A balti tengerítésig térség és a Duna régió nagyon fontos szerepet játszik a stratégiai koordináció terén. Ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy rendkívül összetett egy ilyen jellegű program vezetése, és nagyon fontos technikai segítségre van szükség. A főigazgatóság jelezte, hogy sajnos pillanatnyilag ezt nem tudja ellátni. Másrészt azonban a másik része a tapasztalatoknak az, hogy hatékonyságra van szükség, valós hatékonyságra, és a tanács gyakorlatilag azt mondta, hogy nincs új finanszírozási forrás, nem lesz új intézményes eszköz, és nem lesz új szabályozás sem. A tanács, amely a magyar elnökség alatt összeült április 13-án ebben a témában, végül is a moduláció mellett döntött, kiegészítésképpen a finanszírozás terén, a koordináció terén és az új projektek terén. Úgyhogy egyfajta dialektika alakult ki az első makroregionális stratégia körül, amely egyensúlyra törekszik, és ezt ugye jó lenne meghatározni, mielőtt a 2014-es, 2020-as kohéziós politikai tervek megszületnek. Nos, mit lehet hangsúlyozni ezen stratégia keretén belül? Azt tapasztaljuk, hogy több potenciális lehetőség vetődik fel, és elsősorban referencia keretet kell biztosítani ennek segítségével, illetve az ágazatok közötti együttműködést támogatni. Így a beruházásokat a kiegészítő jelleg felé lehet terelni, és lehetővé válik az, hogy valós szinergiák alakuljanak ki. A másik előny ezen stratégia keretén belül az, hogy jobb együttműködés alakulhat ki a különböző Európai Uniós eszközök között, például a beruházási eszközök között, és konvergálhatók lehet, lesznek a források, legyenek azok nemzeti, vagy regionális, vagy európai színű, szintűek, és mindenki csak nyer eznek a stratégiának a segítségével. Végül az európai szomszédságpolitika vonatkozásában új keretet teremt, amely konkrétumokat és gyümölcsöző eredményeket hozhat, mert a területi aspektus kerül a középpontba. Nyilván figyelembe kell venni azt is, hogy ez önmagától nem fog megvalósulni. A nehézségeket is meg kell említenünk. Először is minden egyes makrorégió, nem mikro, mondja a hozzászóló, kettős dimenzióval rendelkezik, már a területi jelleget illetően. Egyrészt funkcionális, a prioritásokon belül, és ez a kettős dimenzió spontán módon nem érhető el először. Majd, ha beindulnak a makroregió stratégiák, akkor lehet ezt elérni, de nyilván bizonyos egy-két éves előkészítő időszakra kell számítani, melynek során megfelelő prioritásokat kell megállapítani az adott makrorégióban. Másrészt, a makrorégió működése jöhet valamilyen kormányközi vezetésből is, azonban nem föltétlenül ez az optimális megoldás. Inkább a helyieket, a régióban élőket kell bevonni ebbe a munkába, mégpedig azért, mert ez garantálja azt, hogy európai, de ugyanakkor regionális fejlesztési aspektusokat is figyelembe vesznek. Aztán nyilván spontán módon nem alakulnak ki ezek a törekvések, és koherens kezdeményezésekre van szükség, még akkor is, hogyha valós motivációból kell, hogy kiinduljon minden egyes projekt. Végül, ami a szomszédsági ö, projekteket illeti, nyilván több ilyen is van, ö, amely kapcsolódik a, a makroregionális stratégiához. Ennek területi jelleggel ö, kell ö, bírnia, ö, nem pedig ö, ö, más jellegűvel. Milyen intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy megpróbáljuk figyelembe venni ezeket az első következtetéseket. Az első dolog az, hogy a makroregionális stratégia végül is globális gondolkodás eredménye kell, hogy legyen, hogy ne csak közvetlen politikai célokat vegyen figyelembe. Például lehetne egy térképet készíteni Európában, ahol nagy vonalakban egy perspektívát lehetne felvázolni, ami semmiképpen nem kötelező jellegű, és módosítható és alakítható a helyi szükségleteknek megfelelően. Aztán minden makro régió például összeülhet az érintettekkel, és meghatározhatja a jövőbeli vezetés fővonalait. Nos, a bizottságnak kell nyilván először vezetnie ezeket a lépéseket, és persze nem szabad elfeledkezni sem a pénzügyi, sem az emberi forrásokról sem. Végül a határokon átnyúló együttműködés, a régiónkon átnyúló együttműködés, nemzeteken átnyúló együttműködés rendkívül fontos, és a bizottság tudja, hogy a 2014-2020-as időszakra figyelembe kell venni mindezt. A pénzügyi támogatást kell, hogy egyrészt a technikai részre vonatkozzon, illetve ez ugye az előzetes, az előkészítő szakra irányul, majd amikor beindul a projekt, akkor az egész projekt levezetésére is. A finanszírozás egymást kiegészítő jellegűen kell, hogy működjön, ennek prioritásnak kell lennie, és nyilván minden projektet, amely az európai hitelekért folyamodik, megfelelő tenderezésnek kell alávetni. Még egyet szeretnék elmondani ezzel kapcsolatban. Most hát kicsit olyan köztes állapotban vagyunk, vannak olyan regionális projektek, amelyek már beindultak, úgyhogy indul egy új programozási időszak is, és most pillanatnyilag el kell gondolkodnunk azon, hogy ez a pozitív hatás hogyan építhető be jobban a jövőbeli programokba, amelyeket majd az Európai Unió támogatni fog. Most felszeretném vetni azt, hogy milyen fontos a makroregionális stratégia a földközi tenger térségében. Ugye ma vitatjuk meg ennek a jelentésnek a tartalmát. Vannak benne általánosságok is, de nagyon jól felveti szerintem a problémai lényegét hogy miért kell kezdeményezni a földközi tengeri térségben a makroregionális stratégiát. Nos, megállapítottam a munka végzése során, hiszen a regionális hatóságokkal is konzultáltam munkám során, hogy tényleg elvárás részükről, hogy ebbe az irányba mozduljunk el. Miért? Hát először is a földközi tenger térsége földrajzi szempontból, mert hogy ugyanaz a természeti közeg található itt Dél-Európában. 150 millióan élnek nagyjából a földközi tenger térségében, az Európai Unióban és jelentős potenciális lehetőségekkel bír ez a térség, de még soha nem használták ki ezt megfelelő módon. Úgyhogy most jött el ez a pillanat, hogy megfelelő makroregionális stratégiát készítsünk. privilegizálnunk kell őket. Van már egy kezdeményezés az Adriai tenger térségében, a, volt már egy meghallgatás ebben a témában, ahol hallottuk, hogy hogyan áll ez a projekt, és a kelet-földközi tengeri térségben is. Úgyhogy meg kell próbálni ezeket kicsit összép hozni, nyilván van a földközi tengernek a keleti és a nyugati területe, amivel foglalkoznunk kell. Talán majd a végén visszatérek arra, hogy hogyan lehetne egy kicsit összefogni ezt a két területet. Talán egy meghallgatás keretén belül lehetne foglalkozni ezzel a témával. Harmadik dolog. A földközi tengeri térség nyilván ö, földközi tengeri éghajlattal rendelkezik, ö, nagyon sok a közös ö, ö, jellemzője, például a, a mezőgazdasági termékek vonatkozásában. Ugyanolyan környezetvédelmi problémáik vannak, ugye ott vannak az erdőtüzek, ö, például és gazdasági szempontból ö, első számú ö, idegenforgalmi célpont. Úgyhogy nyilván ö, ki lehetne használni ezt a gazdasági ágazatot is. Ezen kívül az egész zóna szempontjából a közlekedési hálózat kidolgozása rendkívül fontos, főleg a termékek vonatkozásában. Igaz, hogy gyakorta beszélünk a tengeri útvonalakról, amit ki kellene használni, hiszen ez többféle lehet, és lehetővé teszi azt, hogy kihasználjuk azokat a területeket, amelyeket eddig nem, és ki lehetne terjeszteni ezeket a hálózatokat olyan területekre, amelyek egyelőre még nincsenek benne, például gondolok itt a szigetekre és ki lehetne nyilván küszöbölni másfajta közlekedési eszközöket, amelyek CO2-t bocsátanak a légkörbe. Aztán ott vannak a megújuló energiaforrások, például a napenergia optimális térség lenne a földközi tenger térsége például ennek kiaknázására. Aztán nyilván be kellene vonni a finanszírozásba az Európai Beruházási Bankot. Ott van a, több, a sokszínűség kérdése ezen a területen. Nyilván veszélyeztetett is ez a sokszínűség, például a, a tenger, a földközi tenger halálománya a túlhalászás miatt Nyilván a környezetvédelmi szempontból is figyelembe kell venni a minőségét ennek a térségnek. Ezen kívül az észak-dél együttműködését lehetne hangsúlyozni, például a szomszédsági politika keretén belül. Nos, hát nagy vonalakban ezért gondolom azt, hogy makroregionális stratégiára van szükség a földközi tengertérségében. Még egy rövid megjegyzést engedjenek meg. Nekünk kell meghatároznunk azt, hogy hol vannak azok a területek Európában, ahol nincs megfelelő együttműködés, és hol nem fognak össze elő, eléggé a különböző régiók. Azt hiszem, hogy nagyon jó példa erre a földközi tenger térsége. És nyilván itt ki kellene használni azokat a lehetőségeket, amelyek a fejlődés szempontjából rendelkezésre állnak. Ez az első dolog. Aztán az Európai Unión belül miért nyilvánvaló az, hogy itt nincs megfelelő fejlődés? A földközi tengertérsége gyakorlatilag ö, közel van mindenki számára az Európai Unión belül, hát nagyjából 500 millióan élünk itt, úgyhogy ezt a kihívást fel kell vállalnunk. Ennyit szeretem volna elmondani, figyelembe véve mindezt, a kihívásokat, illetve azt a, azt a tényt, hogy a földközi tenger térségében megerősített együttműködése van szükség, amelyet meg kell nyitni minden érintett számára, hogy privilegizált módon foglalkozunk ezzel a témával. Köszönöm. Igen, 15 percünk van az árnyék jelentéstevőkről és a megbeszélése. Tehát január végre ö, ö, várjuk a munka végét, és egy pedig Deutsch Tamásé a szó. A szót a lehetőséget, tisztelt elnök asszony, kedves képviselőtársaimmal idő rövidsége ellenére három rövid megjegyzést engedjék meg, hogy eh, eh, elmondjak. Először is eh, szeretnék gratulálni Alfonzi úrnak a hosszú és alapos előkészítő, után, előkészítő munka után elénk terjesztett munkadokumentumhoz. Azt gondolom, hogy a, mind a munkadokumentum, mind pedig az ahhoz kapcsolódó szóbeli kiegészítés, ez kiváló lehetőséget teremt a mostani, illetve a januári konzultációra. Két érdemi kiegészítésem és szövételem pedig a e, következő. E, szeretném rögzíteni, hogy én személyesen e, híve és támogatója vagyok a makroregionális stratégiáknak. Olyan a kohéziós politikát gazdagító, az előttünk álló évtizedekben is nagyon hasznos és eredményes kezdeményezésről van szó, Eh, amely kapcsán eh, azt gondolom, hogy eh, az eddig elvégzett munka értékelése az első számú feladat. A munka dokumentummal kapcsolatban az első számú hiányérzetem az az, hogy sokkal nagyobb hangsúlyjal kell megítélésem szerint megjeleníteni ebben a dokumentumban azt, hogy mint a balti, balti tengeri makroregionális stratégia előkészítése és eddigi működése, mint pedig a Duna stratégia előkészítése és eddigi működése, implementációja, végrehajtásának az értékelésére mindenféleképpen szükség van. Rögtön szeretném hozzátenni, hogy nehogy bárki azt gondolja, hogy az értékelés túlhangsúlyozása az azt jelenti, hogy van az Európai Unióban két makroregionális stratégia, és ezek után egy nagyon szigorú értékelési szempontot vetünk föl, amivel lényegét tekintve indirekt módon nemet mondunk, a távol jövőbe toljuk a lehetséges jövőbeni makroregionális stratégiákat. Nem erről van szó. Én személy szerint nem ezért mondom, de úgy gondolom, hogy a mögöttünk hagyott lassan fél évtized az annyi tapasztalatot hord magában, hogy ezeknek a tapasztalatoknak egy világos kritériumrendszer szerinti értékelése nélkül nem hiszem, hogy a jövőben megalapozottan tudunk beszélni a makroregionális eh, stratégiákról. Tehát azt gondolom, hogy az elsőrendű feladat annak a világos rögzítése, hogy megfelelő kategóriát használjak, világos indikátorok alapján szükség van a két létező uniós makroregionális stratégia előkészítésének és működésének az értékelésére. Másrészt, ami a jövőbeni makroregionális stratégiákat illeti. Azt gondolom, hogy két lehetséges esély, vagy egy alternatíva két lehetősége között, azt nem is tudom, hogy, hogy most döntenünk kell, de, le, de világosá kell tennünk, hogy ez két egymástól merőben különböző út. Az egyik lehetőség az az, hogy európai parlamenti, tanácsi, bizottsági szinten persze változtatási lehetőségeket magában rejtő módon, de megpróbálunk a jövőre vonatkozólag egy olyan térképet rajzolni, hogy hol is lehetnek még az Európai Unióban, az Európai Unió és az Európai Unióval határos eh, térségekben makroregionális stratégiák. Akarjuk, nem akarjuk, bármit mondunk, ez felülről építkező makroregionális stratégia gondolatrendszere. A másik, hogy megpróbálunk egy olyan szempontrendszert végiggondolni, hogy milyen utat is kell végigjárni. Egy alapos, ahogy ezt Alfonzi úr is mondja, egy-két esztendős előkészítés után olyan alulról jövő kezdeményezéseknek, amelyeknek az a célja, hogy a Balti-tengeri stratégiához és a Dunat stratégiához hasonlóan új uniós makroregionális stratégiák legyenek. Vagy az egyik úton járunk, vagy a másik úton járunk. Ennek a két útnak a lehetséges előnyeit ötvözni és a meglévő hátrányokat figyelmen kívül hagyni, ezt megítélésem, ez megítélésem szerint önbecsapás. Ilyen nincsen. Vagy még egyszer mondom, térkép, egy stratégiai elgondolás, és hitem szerint, hogyha ezt az utat járjuk, akkor ehhez a térképhez képest olyan nagy változás az új makroregionális stratégiák területi elrendezkedéséhez képest nem lesz, vagy pedig érdemi arról jövő kezdeményezések, és ezeknek egy szempontrendszerét összeállítva juthatunk el bizottsági, tanácsi, parlamenti eh, döntésig. Én magam a második utat eh, javaslom, nem eh, eltagadva, hogy az első elgondolás mellett is szólnak az érvek. Én azt gondolom, hogy ez a két elgondolás mindenképpen szükséges, hogy a munkadokumentumban megjelenjen. Thank you very much. Köszönöm szépen, Karanda úr következik. Ah, grazie Presidente, io uso brevemente il mio tempo perché Köszönöm szépen. lavoro che ha fatto è un ottimo lavoro. Köszönöm szépen. Nagyon szép munkát tett le az asztalunkra, Fonzi úr. Nagyon jó kezdőhangot üt ez meg a mi vitánk során. Csak néhány dolgot szeretnék aláhúzni. Fonzi úr is ezt már említette. Először is a makroregionális stratégia egészét tekintve, ahogy ő is hangsúlyozta, hogy itt kormányközi megközelítésre van szükség, és am, ezt illetően nagyon fontos feltétele a stratégiának az, hogy elkerüljük, vagy el kell kerülnünk, az a kormányközi logika túlburjánzását, vagyis a regionális és helyi hatóságok szerepét meg kell erősítenünk. A másik dolog, amit, és ezzel nem ellenmondásban levő dolog, amit szeretnék hangsúlyozni, hogy a makroregionális stratégia céljából nem hihetjük, hogy ez spontán módon ki fog fejlődni. Kívánatos lenne ezt a két dimenziót együttesen kezelni, és megnézni, hogy Európa útját hogyan térképezzük föl a jövő makrorégiói szempontjából, és a földközi térségre áttérve, úgy gondolom, hogy igen, sok munka vár ránk ezen a téren. Nevezetesen, hogy az európai érdekeltséget és kezdeményezéseket a mediterrán térség déli partjai mellett, a Makreb és az azzal határos szomszédos régiókban is újjá élesszük. Sok minden történt, de Alfonzi úr felvetésével nagyon egyetértek, hogy még tovább kell gondolnunk ezt, vagyis, hogy milyen mértékben van szükségünk egy új úgynevezett Adria jóntengeri makrorégióra. Tehát egy meghallgatás javasolnék mindazok számára, akik ezen a területen dolgoznak, tehát az Adria Jón tengeri régió, hiszen már van egy futókezdeményezés, több ö, esemény is szerveződött már eme célok mentén. Nem tudom, hogy ezek mennyire előre haladottak. Köszönöm szépen, Esbőt a Kacsi és asszonyi a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálok Alfonzi úrnak, mert én nagyon is amellett vagyok, hogy új makrorégiók keletkezzenek, és nagyon sok mindennel egyetértek a jelentésben, mert hogy az új makrorégiók segítségével a gazdasági és ökológiai ö, problémákat jobban meg tudjuk oldani, és a nemzetek közötti együttműködést is erősítjük. Amit hiányolok, az, hogy szükség lenne egy teljesen világos értékelésére a makrorégió stratégiák eddigi működésének. Hogyan, hogyan értékeljük ennek a két meglévő makrorégiónak a működését? És valóban, hogy milyen kihatással volt ezeknek a régióknak a fejlődésére hiszen ezek alapján tudunk csak új makrorégiókat felállítani és működtetni hatékonyan. Azt hiszem ezek a területek, ahol egy makrorégiót alapítanánk, ugye itt a, a kedvezményezettek három dologra számítanak, hogy új rendelkezések, szabályok és, és ö, ö, <clears throat> eszközök és pénzügyi források fognak rendelkezésre, és a jelentéstevő nem beszélt ezekről. Nem tudjuk, hogy például ezeknek az eszközöknek a már működő makrorégiókban milyen ö, sikerük volt, mennyire volt sikeres tehát a makro ö, ö, stratégia, ez a meglévő két területen, mert hiszen csak így léphetünk tovább. Valóban alulról kezdeményező désre van szükség, hogy a helyi emberek is beleszólhassanak, hogy mi fog történni az ő régiójukkal. Azonban erre vonatkozóan nem találtam anyagot a, a a jelentésben, hogy ilyen jellegű makrorégiókra számíthatunk-e. Köszönöm elnök asszony a szót. Én is szeretnék gratulálni Alfonzi úrnak ezért a dokumentumért, kiváló munkáról van szó, és olyan következtéseket tartalmaz, amiket támogatni tudnék. Javaslatokat is támogatnék, hármat említenék csak, hogy előkészítő szakasz legyen, ez kiváló dolog. Így lehetne finomítani az ilyen jellegű projekteket, ami a hármas célkitűzésű területeket illeti, megfelelő technikai segítséget nyújtanánk. Azt hiszem, hogy nagyon jó lenne, lenne, hogyha egy ilyen térképet vázolnánk fel Európában, még akkor is, hogyha nem Európa feladata lenne a makrorégiók lefedése. Nos, hogy nyugati vagy keleti stratégiát válasszunk, szerintem ezt meg kell vitatni. Felveti ez annak a kérdését is, hogy hova kerülnének ezek a makrorégiók. Ezen szemben hangsúlyozni kellene azt, hogy koordinációra van szükség az összes többi létező programmal, főleg a VED transnacionális programokra gondolok itt, a jó politikára, illetve hogy milyen intézkedéseket irányzott elő az Európai Unió földközi térségére, illetve gondolok itt a Hárlemre és a helyi képviseletekre. Ezen kívül a kulturális együttműködést is érdemes lenne megemlíteni, akár csak az oktatás terén a különböző cserekapcsolatokat. Emlékeztetni szeretnék még arra is, hogy a helyi és regionális együttműködés mindennapi állapotában az észak és dél közötti területek keretén belül nyilván sokat jelentene, akárcsak a bilaterális megállapodások, bár ezek gyakorta nem igazán tartalmaznak operatív részleteket. Köszönöm. Thank you very much. I would like... Köszönöm szépen. Egy kis szkepszis is belevegyül az én mondandóba, az, ami a balti stratégiát illeti, azzal az a probléma, hogy a hogy az EU-n kívüli országok is bele kell, hogy tartozzanak, és ez probléma. Mert a projekt rászorul az EU-n kívüli országok közreműködésére is, akik ugye külön más problémákkal is küzdködnek, gazdaságilag és egyéb szinten is. A másik megjegyzendőm az az, hogy, hogy nagyon őszintéknek kell lenni, mert a makrorégió és a abban résztvevő államok érdekei időnként egymásnak ellentmondanak. Mert előbb-utóbb plusz pénzeket kérnek ezek az országok az EU-tól. És a biztos úr el is mondta, hogy erre nem lesz keret. Azonban el kell mondanom, hogy a 2010-es, 2011-es balti stratégia büdzséjét láttam, nem tudom, hogy 20 millió tételekről van szó, meg kell szervezni ezeket a dolgokat, de eddig semmi finanszírozás nem, nem érkezett meg, Nincs, és, és félre kellett tenni, rezervbe kellett tenni a pénzt, mert a dokumentumok nem készültek el. Na most akkor hogyan akarunk még plusz makrorégiókat ö, szervezni, ha még e- ezzel is ilyen problémák vannak, és nem lesz rájuk pénz. Ha van pénz, biztosan van pénz, akkor támogatni lehet. A másik dolog, hogyha megnézzük a abszorpciós arányt, a felszívási arány tehát a nemzeti államokban, ugye ezt könnyű meg nézni, hogy mik ezek az adatok, akkor azt láthatjuk tehát, hogy az abszorpciós ráta ö, ott a legalacsonyabb, ahol különféle, különböző, egymástól különböző államok vesznek részt a makrorégióban. Tehát úgy kellene ezt átalakítani, hogy, hogy gyorsítjuk meg a, a résztvevő országoknak az abszorpciós szintjét, és ezt kell tehát körüljárnunk, mielőtt tovább lépünk. Ogyisző úr, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden annyit tennék hozzá. Először is Galfonzi úrnak gratulálok. Nagyszerű munkát tett le az asztalra. Nagyon jó alapos a szöveg, de egy teljes szöveget kaptunk. Megkaptuk a különféle alternatívákat, op- opciókat, például, amikor rámutat arra, hogy a mediterrán területen két makrorégió elképzelhető, hiszen hatalmas területről beszélünk, amelyekben közös elemek is vannak. Úgy gondolom, hogy ha ezeken az alapokon tovább léphetünk, megfelelő integrációs munkával, akkor a, észre kell vennünk, hogy a makro régiókban hatalmas szinergizmus lehetősége rejlik. Nyilvánvaló ehhez megfelelő finanszírozás ra is szükség van, hogy előre léphessen a projekt. François, nem tudom, csak egy percet kap, elnézést. Jó, hát akkor egy percben. Először is köszönet mindenkinek, aki figyelemmel elolvasta, amit írtam. Nagyon köszönöm a javaslatokat is, és a megjegyzéseket. Csak egyszerűen annyit szeretnék még mondani, hogy felvetődött egy kérdés, ez nagyon fontos pontosítást kíván, Voltam Szicíliában, egy, egy fórumon, pontosabban Szicíliáról. Voltak, akik támogatták a makrorégiós projektet, mondván, hogy ez a legmegfelelőbb támogatás, aminek segítségével előrébb lehet lépni a földközi tengeri politika terén, és ők ezt szeretnék. Barcelonában január 27-én találkozom egyébként ebben a témában velük, úgyhogy azok, akiket érdekel ez a téma, jöjjenek velem a delegációban, szívesen látom őket, és mindenféleképpen tájékoztatok mindenkit az ilyen jellegű találkozókról. Végezetül még azt szeretném elmondani, hogy gyakorlatilag a kapcsolatok, amiket kiépítettünk, és januárban még építünk, gyakorlatilag a szakbizottságon belül nagyon hasznos lesz, és nagyon jó lenne szerintem, hogyha meghallgatnánk azokat az érintetteket, akik tényleg érdeklődnek azon projekt iránt, amelyet én is képviselek. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Januárra nagyon sűrű a menetrendünk, de megnézzük, hogy van-e lehetőségünk arra, hogy a meghallgatást megszervezzük. Köszönöm szépen! A jelentés tervezett januárban kerül a napirendre, és reméljük, hogy még a plenáris napirendjére is jut. Tovább is lépünk. A tegnapi napirendi pontra, melyet nem tudtunk megvitatni, Gianmaria Ugyas jelentéstervezet a regionális repülőterek és légiközlekedési szolgáltatások jövőjéről az Unióban. 20 percünk van, csak kérem, tehát hogy rövidre fogja magát, parancsoljon. Köszönöm szépen, valóban nagyon rövidre foghatom magamat, hiszen a szöveg is nagyon rövid, amelyet a kollégák figyelmébe ajánlok. Két gyakorlati közlendőm van. Egyrészt sajnos a, mó, a módosító indítványok benyújtásának határideje nagyon rövid. Hiszen holnapig kell benyújtani a határidőt, a módosítókat. Egész egyszerűen szervezési kényszerekből adódik ez, a TRAN munkájából, illetve a, a karácsonyi ünnepekből. De bármint is álljon a dolog, örömmel fogadok be módosítókat, észrevételeket, megjegyzéseiket, akár egy későbbi időszakban is. Igyekszem majd ezeket a szövegbe ötvözni és beépíteni. Hét bekezdésből áll a szöveg, hiszen a véleményekre vonatkozó szabályok a leütés számot is korlátozzák. Azaz tehát nem léphetek túl egy bizonyos leütésszámot. De összességében a szöveg több lehetőséget kínál arra, hogy a különböző érveket is megjelenítsük. Nos, a TRAN bizottság helyi légikikötőjökre vonatkozó szövegével kapcsolatban a véleményem a következő kérdésekre koncentrál. Egyrészt a regionális légikikötők szerepe a, teri, a területi kohézió megteremtésében, másodszorban a regionális repülőterek szerepe a regionális szolgáltatások megteremtésében, a munkahelyteremtésben, harmadsorban a környezeti kérdésekről beszélek, negyedsorban az intermodális szállítás kérdéséről, végezetül pedig kihangsúlyozom azt, hogy a regionális repülőterek mind a vidéki térségfejlesztésben, mind a gazdaságfejlesztésben fontos szerepet játszanak. Az európai kohéziós politika szempontjából nagyon fontos szerep jut tehát a regionális repülőtereknek, mi több lehet, hogy ezen a térségek között az egyetlen kapcsolatot ezt, ezek teremtik meg. Az ultraperifér régiók, a szigetek nehezen megközelíthetőek. Véleményemben tehát kihangsúlyoztam annak a szükségességét, hogy megfelelő referencia keretet biztosítsunk a szolgáltatási normák megtalálása érdekében a kettes és a hármas bekezdésben pedig arról beszélek, hogy a regionális repülőterek megfelelő kialakítása és fejlesztése milyen pozitív kihatással lehet a turizmusra, amely ö, vitális szerepet játszik sok európai régióban. Ezen felül katalizálhatja a munkahelyteremtés folyamatát, különösen a nehéz ö, gazdasági helyzetben lévő térségekben. Ilyen módon tehát felléphetünk a munkanélküliség ellen is, amely különösen a szélső régiókban nagyon aggasztó szintet ért el. A regionális politika inspirálta a negyedik bekezdést, ahol felhívom a tagállamokat, valamint a regionális és helyi hatóságokat, hogy vegyék figyelembe a környezetvédelmi és meteorológiai tényezőket. Az ötös bekezdés pedig azon a gondolaton nyugszik, hogy a légi közlekedés ne legyen az egyetlen kapcsolat. Hiszen a vonatkapcsolat, a vasúti kapcsolat is nagyon fontos szerepet játszik, és ne csak a magas sebességű, nagy sebességű vonatokra gondoljunk. Hiszen az unió gazdasági kohéziáját, a légi közlekedés, a vasútközlekedés és az intermodális kapcsolatok segítik elő, és így lehetőségünk nyílik arra, hogy létrejöjjön a két közlekedési modalitás között egy komplementaritás. Végezetül pedig a regionális légi kikötők TEN hálózatokon belüli, illetve a strukturális alapokon belüli finanszírozásáról is beszélek. Ezen felül pedig egy teritoriális tervezési intéz, instrumentumra is szükség van, és erről is szólok dokumentumomban. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen. József Matulva kap először szót az árnyék jelentéstevők köréből. Parancsoljam. Köszönöm, elnök asszony, a szót. Néhány megjegyzésem lenne. Én vagyok az árnyék jelentés készítője a néppártnak. Az első dolog, partnerségi szerződés a regionális légiközlekedést is bele kellene venni a regionális fejlődési stratégiába, illetve a jövőbeli partneri szerződésekbe. Másodszorban a kapcsolatok megkönnyítése. A páneurópai módszeres tervezésnek figyelembe kell venni azokat a lehetőségeket, amelyeket a regionális repülőterek kínálnak az európai közlekedési hálózatban. Harmadik dolog, ami a fenntartató fejlődést illeti, a regionális repülőterek hozzájárulnak a mobilitáshoz, a régiók összekapcsolhatóságához, illetve az idegenforgalmi tevékenység intenzívebbi tevéséhez. Negyed sorban. A már meglévő regionális repülőterek újra igénybevétele azt jelenti, hogy azonnali előnyöket élvezhetünk, illetve a nagy repülőtereket tehermentesíthetik, ugyanakkor hozzájárulhatnak a különböző járat kapcsolódások sokszínűvé tételéhez. sorban az azonos régióban található repülőterek között intermodális megoldásokra van szükség, ez hozzá segíthet, hozzájárulhat a régió fejlesztéséhez, a foglalkoztatottsághoz, a mobilitáshoz. Köszönöm szépen. Thank you, Yossif, eh, very much. Köszönöm szépen. És most pedig a képviselő Úgy gondolom, hogy nagyon fontos ez a jelentés, illetve ez a véleménytel, tervezett, bár hát nagyon rövid öm, térfogat állt a rendelkezésére, hiszen jelentős fejlődést értek el a regionális repülőterek az elmúlt időszakban. Egyrészt az utasszám tekintetében, másrészt az infrastruktúra tekintetében, másrészt az általános gazdaságra való kihatások tekintetében. Ezért úgy gondolom, hogy érdemes a figyelmünket ráirányítani erre a kérdésre, és két kérdést szeretnék kiemelni az idő rövidségére való tekintettel. Egyrészt a regionális repületek koncentrációjáról szeretnék beszélni, és ez nem teljesen racionális, hiszen hiányzik egy hatékony koordináció, és különösen vannak olyanok, amelyek nem teljesen hatékonyan működnek a teljes átfogó rendszerben. A másik elem, melyet ki szeretnék elemezni, elemel, emelni, hogy egyrészt eh, valóban jelentős fejlődést tudtak be ezek a regionális repülőterek, ugyanakkor a foglalkoztatásra is nagyon nagy kihatással voltak, ezért érdemes kihangsúlyozni, hogy eh, a munkavállalók munkakörülményei megnehezültek, rosszabbodtak. Éppen ezért nagyon fontos, hogy ezt a kérdést is megoldjuk. Ebben a kontextusban mondom az utolsó észrevételemet, ez pedig a kohéziós politika szempontjainak érvényesítése. Nagyon fontos szerepet kell, hogy játszon a kohéziós politika, különösen az intermodalitás megteremtésében és támogatásában. Köszönöm szépen. Very much, uh, Mihail Köszönöm, Mihály Tremapolusz. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én magam is meg szeretném köszönni a kollégának ezt a rövid véleménytervezetet. és nagyon fontos, hogy a repülőterekről és a repülőterek támogatásáról szólt. Valóban egyetértek a kollégával, hogy nincs arra szükség, hogy további repülőtereket építsünk ki a különböző régiókban, hiszen a régiók közötti kapcsolatról van szó, és éppen ezért nagyon fontos, hogy a légi közlekedést integráljuk a többi közlekedési modalitás közegébe. És itt felmerül a következő kérdés. Cipruson és Krétán nincsen vonat, nincsen vasúti infrastruktúra, tehát ez is egy külön téma volna, amelyről beszélni érdemes volna. Ami pedig a regionális légikikötőket, repülőtereket illeti, nálunk kicsi regionális repülőterek vannak, és ezek gyakran nem nyereségesek. Ez pedig oda vezet, hogy a légitársaságok elhagyják ezeket a repülőtereket, nem szállnak le, és a repülőterek bezárnak. Aztán vannak a fapados légitársaságok, amelyek lényegében nem fizetnek légi kikötő használati díjat, és ez is oda vezet, hogy ezek a kis regionális repülőterek kilátástalanságban tengődnek a munkafeltételek, a munkavállalók munkafeltételei sem ideálisak, de legalább megállapíthatjuk, hogy munkát biztosítanak a légi kikötők, a repülőterek. Összességében tehát gyakran nem kellően integráltak ezek a légi kikötők a helyi gazdaságba, és ez természetesen negatív kihatással van a foglalkoztatásra. A szigeteken lévő helyzet arra szólít fel bennünket, hogy több repülőtére nincsen szükség. Gyakran túl, kicsi, kele, túl kicsi maga a sziget ahhoz, hogy még egy repülőteret építsenek. Ráadásul a környezetet is károsítja a légi közlekedés és a mezőgazdaság és a turizmus érdekeibe is ütközik az új légikikötő kiépítése. Azaz a regionális légikikötők építése során ezen szempontokra is figyelemmel kell lennünk. Köszönöm. Köszönöm, Mari Teres Sánchez Schmidt kapszót, tessék. Köszönöm szépen, állakasszony. Köszönöm Ucsasz kollégának is, Ucsasz kollégának is a jelentését. Rövid, de velős a jelentés. De ugyanakkor három pontot ki szeretnék emelni, amelyek számomra nagyon fontosnak tűnnek. Egyrészt a repülőterek regionális fejlesztésre való kihatását hangsúlyozni kell, másrészt látni kell, milyen szoros összefüggés van a repülőterek és a szigeti, szigetek és más perifér térségek elérhetősége között. Másrészt pedig fontos, hogy a terület tervezés kontextusába is megjelenjenek ezek a repülőterek. És pont itt szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon fontos a határokon átnyúló együttműködés. Kezdve a repülőterek felszereltségének kérdésétől egészen az intermodalitás kérdéséig. Ezek olyan kérdések, amelyeket mindenképpen érdemes volna megemlíteni. Köszönöm szépen. Köszönöm, parancsoljon, mondja az elnök. Igen, nagyon röviden mondja Schröter asszony, még egyszer hangsúlyozni szeretném mindazt, amiről a szociáldemokrata kollégám beszélt. Mégpedig azt, hogy ezen regionális repülőterekkel ingyen vagy olcsó konkurenciát eh, hoznak létre a nagy légitársaságok ellenében, úgy, hogy veszélyeztetik a jó munkavégzési körülményeket, a jó munkahelyeket. Én egy olyan országból jövök, ahol újtan újra igyekeztek a maximális biztonsági és egyéb előírásokat relativálni a légi kikötők számára, és így hatalmas ugyanakkor hatalmas konkurencia jött létre a nagy repülőterekkel szemben, és ez erodálta a munkakörülményeket. Mindez pedig oda vezetett, hogy a repülőterek nagy szubvenciót kapnak bár, és így az első évben vagy fél évben talán még eh, nyereséget lehetett elérni, de előbb-utóbb mindenképpen veszteséget értek el ezek a repülőterek, és ezért újton újra támogatást kértek. Komoly kételjen van a tekintetben, hogy ez -e tehát a megfelelő, megfelelő megközelítés, és hogyha az Európai Unió még az éghajlatváltozás területén is elkötelezi magát, a széndiokszid kibocsátás területén különösen meg kell gondolnunk, hogy értelmes és célra vezető ilyen repülőtereket építeni. Ráadásul a fenntartható és hosszú távú gazdasági uh, siker uh, össze kell, hogy kapcsolódjék a munkahelyek megtartásának szempontjában. Olyan fenntartható közlekedésre gondolok, amely lehetővé teszi, hogy a következő generációk is még természetes környezetben éljenek, Támogatnunk kell tehát az éghajlatváltozási célokat, és ezek figyelembevételével kell elgondolkoznunk a repülőterek támogatásáról. Ezek azok a kérdések tehát, amelyek eh, alapján nagyon is kétkedem, hogy egy ilyen véleményt fogadhatnánk el, és nem célra be, hogy a kérdést kombináltan tesszük föl, mégpedig úgy, hogy megkérdezzük, hogy milyen kötelezettségek azok, amelyek figyelembe veszik mind a szociális dimenziót és mind a fenntarthatóság kötelmét. A véleményt szerintem így kellene átírni, és érdemes volna meggondolni, hogy a jövőben érdemes-e egyáltalán támogatni a repülőtereket, és ha igen, milyen feltételekkel. Köszönöm szépen. Mielőtt megadom Gian Maria Udjasnak a szót, el szeretném mondani, hogy miért ilyen rövid a határidő a módosítók benyújtása számára. Hogyha azt akarjuk, hogy a TRAN szakbizottság megkapja véleményünket a szavazás előtt, már pedig ők februárban szavaznak, akkor január 25-én következő ülésünkön el kell fogadnunk ezt a véleményt. Persze most jönnek a karácsonyi ünnepek, de hát a fordításokat el kell végezni, meg kell csinálni, tehát nincsen más lehetőségünk, mint a holnapi határidő. Ezért egyébként minden árnyék jelentéstevőnek már két hete elküldtük ezt a véleménytervezetet, és remélem, hogy az idő mindenkinek elegendő volt. Sajnálom a holnapi határidőt, de remélem, hogy ez nem okoz problémát senkinek sem. És akkor még egyszerűen Gian Mario Ugyasznak adnám meg a szót. Tessék, parancsoljon, Ugyasz kollega. Köszönöm szépen, elnök asszony. A felvetések mind nagyon értékesek voltak és úgy gondolom, hogy egy megfelelő integrációt tesznek lehetővé, illetve sikerül ezeket majd szintetizálni és integrálni a szövegben. Egyes eh, észrevételeket magam is megfogalmaztam, és ennek szellemében fogom bővíteni a szöveget. Természetesen a központi zónára való koncentrálás egy fontos kérdés. Ugyanakkor a munkavállalók munkakörülményeire való koncentráció szintén fontos kérdés. A más közlekedési eszközökkel való integráció kérdését figyelembe kell venni, illetve a perifére régiók és a szigeti régiók szempontjait meg kell jelenteni a szövetben. Ugyanakkor el kell mondanom, hogy ugyanezen dossziénak árnyék jelentéste vagyok a TRAM szakbizottságban, de látni kell, hogy más-más módon definiáljuk a regionális repülőtereket. Például a jelentéstevő azt mondja, hogy minden olyan európai repülőtér, amely nem a fővárosban van, regionális repülőtér. Az ő definíció szerint, tehát a frankfurti repülőtér regionális repülőtér volna. Ebből láthatják, hogy a dosszié jelenleg még meglehetősen pontatlan kategóriákkal dolgozik, és azt is láthatják, hogy milyen vita alakul ki közöttünk. Tehát sok munkát kell még elvégeznünk, de nagyon hálás vagyok a kollégáknak az információikért, a felmetéseikért. Köszönöm. Köszönöm szépen, kedves kollégák, ezzel lezárjuk ezt a napi rendi pontot, és hangsúlyozom még egyszer, hogy holnap december 21-én 12 óráig tudják benyújtani módosító indítványaikat. Azoknak mondom, akik eh, figyelembe akarják ezt venni, illetve be akarják nyújtani módosítókat, mielőtt a következő napi rendi pontra térünk rá, egy rövid pontra szeretnék visszatérni, melyet tegnap említettem, azok számára, akik tegnap nem voltak itt, ismétlem ezt meg. Mint tudják, az Európai Bizottság DG Region régió jával az a hagyomány, hogy egy fókuszpontot hozunk létre. Ők a bizottsági bizottságban felelősek a regionális politikáért. Erik Kutervart felelt ideig a munkáért, és ő most a Németország azt élni Hollandia, Szlovénia, Szlovákia és Csehköztársaság régiójáért felállt, tehát hogyha valaki Erikkel akar együttműködni, ez az új feladata, itt van Erik, boldog karácsonyt kívánok, és megadom egy fél percre szót, hogy elbúcsúzhassam mindenkitől. Köszönöm szépen, Hübner asszony. El kell köszönnöm, franciául au revoir mondok, ez egy pozitívabb kicsengésű szó, de január januártól az említett országok van fogok eltölteni egy vezető pozíciót. Egyébként két módosítón még dolgozunk, és ahogy tegnap és ma erről beszélgetést is folytattunk, és ma lép életbe az említett határozat, illetve dokumentum. Természetesen szívesen részt veszek továbbra is a szak, szakbizottságban, amennyiben az általam képviselt országok ügye kerül napirendre, és röviden nagyon szép köszönöm a tegnapi említését, amely az én elvégzett munkámra vonatkozik. Valóban nagyon izgalmas új év előtt állunk, amely a kohéziós politika számára lesz nagyon izgalmas. Köszönöm szépen az együttműködésüket, viszontlátásra. Which of course mean that working... Hát kérem, a, aki a régióban igazgató akar lenni, az jó, hogy a parlamenttel is jóba van. Talán a Fabrizio Barca úrra emlékezhetnek. Különféle funkciókat töltött be. Most az új olasz kormány minisztere és az ő portfóliója igen széles körű. Örülünk, hogy Fabrizio elfogadta a meghívásunkat. A olaszországi kohéziós és növekedési politika is hozzá tartozik, éppen ezért nagy örömmel meghallgatjuk az ő mondani valóját. És örülök, hogy Madame de Luca is itt van velünk, hiszen ő annyit eh, segített az olasz kormányoknak meg oldani a kohéziós problémákat. Fabrizio, köszönöm szépen. Nagy örömmel vagyok itt újra egy más, eh, egy, egy új funkcióban, de, de angolul fogok beszélni. Az a tény, hogy december 15-én akciótervet nyújtott be Olaszország az Európai Bizottságnak, hogy 3,1 milliárd EU-t eh, átallokál, reallokál digitális eh, területre, a, a, azután a különféle hátrányos helyzetben levő emberek munkakörülményének javítására, illetve közlekedési ö, célokra, de ennek a összegnek a fele a regionális programokra kerül át, és így a kofinanszírozási lehetőségeinket erősen megnöveljük. Ugye a legmagasabb 50%-os szinten eh, vagyunk, és most 1,5 milliárd euró plusz, pluszról beszélünk, tehát így eh, egy, az, az október 26-ai vállalásunkat eh, teljesítjük, az még az előző olasz kormánynak a vállalása volt, és ugyanazon a napon egy, az euró csúcs is egy deklarációt adott ki. Örömmel vagyok itt, és nagyon gyorsan áttekintjük, hogy három pontban beszámoljak ennek a változásnak az eredményeiről, vagy lehetőségeiről. Először is nézzük, hogy az új olasz kormány hogyan ragadja meg a lehetséget arra, hogy gyorsítsuk a kifizetéseket, és hogy nagyobb ö, nagyobb hatékonysággal használjuk ki ennek a pénznek a növekedési potenciálját. Nézzük, hogy a kohézis politika reformjai hogyan állnak. Ezek ugye megtalálhatók a rendelet tervezetben, és amely ugye a lengyel elnökségnek köszönhető. Nos, őszinte leszek, meg Ugye az egyik nagyon fontos dolog, amit már amire már korábban is beszéltünk, hogy a tagállamok, amikor itt összejönnek, nem csak az N plusz 2-ról, N plusz 2-ről beszélnek, hanem hogy mit lehet tenni ezzel a lehetőséggel. Na most Olaszország nagyon le van maradva az európai pénzek elköltésében, ezt kell tehát felgyorsítani, és utolsó előtti helyen állunk a statisztikát szerint, és Dél-Olaszországra különösen a konvergencia régiók 12%-os szinten állnak, ez fele az Európai Uniós átlagnak. Második pont, ez nem mindig Eh, volt így, hanem Olaszországban romlik ez a helyzet. Tudjuk, hogy minden országban gyengül a a kifizetési sebesség, de Olaszország még ahhoz képest is 9, 9 ponttal ö, eh, rontott a helyzetén az elmúlt négy év során. Harmadik pont, ez jó hír lesz, hogy nagy a variancia. Tehát a konvergencia régió között is eh, nagy a különbség, van. annak bizonyos, például a Basilicata régió, az az EU-s szinten áll, és vannak olyan régiók, amelyek tíz alatt vannak. Tehát ez a nagy ö, fluktuáció, ez jó dolog, és például a nemzeti ö, oktatási program 40%-on áll, tehát látjuk, hogy ez nem egy generál probléma, hanem specifikus, területspecifikus probléma. Na most nézzük a diagnózis. Nagyon egyszerű. Ennek négy oka van ennek, kettő azok már ö, régi okok, és majd van még plusz két ok. Az egyik a, a, az intervenciók széttagoltsága, fragmentációra, a másik pedig, hogy az eredményekre nem koncentrálunk eléggé. De inkább a folyamatokra figyelünk, nem pedig az eredményekre. Tehát a, a, a végcél ugye, hogy az emberek jólétét növeljük. Na most a két plusz újabb keletű okra térnék át, erről beszéltünk a parlamentben is néhány nappal ezelőtt, tehát az először is, hogy gyengül a, gyengülnek a nemzeti kormányok szektorális kompetenciák területén. A decentralizációt összekeverik a, a, a kormányzással, a, tehát a kormányok csökkenő szerepével összekeverik, a, a, a, tehát a monitorozás, a stratégia meghatározás, a probléma azonosítás területére gondolok, amelyet amelyet azt követte, hogy a regionális kormányok szerepe is csökkent. És az utolsó ok, a negyedik, ez nem feltétlenül kapcsolódik a különféle ö, ö, költségvetési csökkentés csökkentésekkel, hogy arról van szó, tehát, hogy egy belső stabilitási a, a, a paktum, ugye ennek a szerepe egy föderalitás felé ö, haladó ország esetében nagyon fontos probléma. Tehát az a kérdés, hogy a strukturális alapoknak milyen szerepet tudunk szánni ebben a stabilitási paktumban. Tehát most először is a prioritások koncentráció nagyon fontos, hogy négy prioritásról van szó, erre a 3,1 milliárdra tekintve. A második pont, hogy én elkészítettem önöknek egy egy oldalas kis anyagot, igen, megvan, ugye? ezt, ezt majd szét is lehet osztani. Tehát a, hogy az eredményekre kell koncentrálnunk, hogy január 1-ére már sokkal többet kell e, tudnunk e, ezzel kapcsolatban. Az a kérdés, hogy a hogy hogy a délolasz különféle gyenge szol, minőségű szolgáltatások melyik aspektusaira tudunk koncentrálni, mennyi pénz van erre, és mit kell tenni ezekkel a elégtelen aspektusokkal. A harmadik pont a pénzügyi stabilitás és biztonság. Nagyon kemény manőverre van szükség, amely viszont azzal az eredménye jár, hogy a bizonytalanságot csökkenteni fogjuk, és Han és Ren biztosok levelére válaszként tegyük el, hogy a stabilitási paktumot hajtsák végre, de vigyázzanak, hogy ne sérüljenek a rászoruló régióknak a érdekei. Tehát most egy olyan politikával állunk elő a kormány részéről, amely a régiók kofinanszírozását nem korlátozzák. És a negyedik pont pedig, hogy az úgynevezett nemzeti centrumokat mobilizálni kell, az operatív programok ki végrehajtásában nem a menedzselés, hanem a, a, a, a kormányzásra fogunk koncentrálni. What are the effects of, on growth that we expect? There are some direct effects. Vannak direkt közvetlen hatások, ugye Keynes még velünk, Keynes velünk van, lehet, hogy most egy kicsit uh, forog a sírjában, hogy mit uh, lát ezen a kontinensen. Tehát vannak rövidtávú hatások, amelyekre oda kell figyelnünk. Mert Tehát bizonyos hatások vannak, és mert hiszen például a alul fizetett tanárok zsebébe kerül némi pénz. És ez bizony nem, ez, ez, ez releváns. Tehát az a lényeg, hogy a pénz a megfelelő zsebekbe kerüljön. Azután van a hátrányos helyzetben e, lévő munkások, e, a másik prioritás, tehát az 50 évnél e, idősebb munkások, vagy pedig a 24 hónapot meghaladó munkanélküliséggel küzdködők esetében is ez lesz a helyzet. Na most beszéljünk az indirekt hatásokról, és teljesen őszintén ez az, hogy a szociális szerz, a társadalmi szerződést Dél-Olaszországban újra kell építeni. Világossá kell tenni, hogy mit, hogy mit várhassanak el a kormánytól, a oktatás területén, azután a, a, az ingázás megoldása területén, stb. stb. Ennek is kihatása van a növekedésre, bizonyos eset tekintetében vannak bizonyos rövid távú és hosszabb távú hatások. És az utolsó, ha még van egy percen, ez pedig... Believe, we, we, we are anticipating some of the changes. Hogy mit is várunk? Ez a következő kérdés. Nézzük, hogy milyen, milyen újdonságokkal szolgál a 2014-20-as eh, periódusban ez az új program. Az egyik az az, hogy a stratégiát a talpára állítjuk, és valóban az eredményekre koncentrálunk, hogy jobbak legyenek az életkörülmények, az életminőséget akarjuk javítani. És természetesen ki kell jelölnünk a megfelelő programokat, folyamatokat, amelyekkel ez elérhető, és átláthatóságot kell teremteni, hogy hogyan, mi módon akarjuk a, ezeket a szubstantív célokat elérni. Az operatív programokat egy, nagyon is egyszerűsíteni kell. Tehát, az, tehát a, mik a célok, és ehhez mit kell tennünk. Ilyen egyszerű ez azután néhány prioritásra kell koncentrálni, tudják ezeket a prioritásokat. A harmadik pont az, hogy a, a reguláris szektorális politikához hogyan kapcsolódik ez a program, hiszen ez itt a nemzeti reformprogramról van szó, ez azt jelenti, hogy bizonyos tagállamokban ezek az alapok, Olaszországra is jellemző, és hogy szegregáltak ezek az alapok. Tehát a strukturális alapok nem kapcsolódik máshoz, és például gondoljunk a oktatási költségvetésre. Nagyon fontos, hogy a beavatkozásunknak a minőségi szintje nagyon magas, hiszen egy milliárdot fogunk itt el ö, költeni az oktatásra, ami azután kihatással van a szektorális politikára. Tehát territorializálni kell a szektorális ö, politikát, vagyis a dél, dél-olasz területeken a prototípusokhoz kell ö, hasonlítani ezt a politikát, és az utolsó pont, amelyen be is fejezem. Tudom, hogy ez egy elég furcsa kifejezés. Monti úr azt mondta, hogy ne is használjam ezt. Tehát az együttműködés erősödik, de egy más, más jelentéssel értjük ezt, vagyis az együttműködést a, növelni kell, erősíteni kell a nemzeti kormány és a bizottság között. Itt egy akciócsoportról van szó, a balomon ül ennek az elnöke, az, ő a, politi- a szakpolitika vezetője, azonban a a társelnök az Európai Bizottság egyik képviselője. Monti úr azt mondta, hogy mélyítsük a szubszidiaritást, ez a helyes kifejezés talán. Nagyon köszönjük, nekem ez nagyon-nagyon tetszik ez a kifejezés. Most pedig a, a megbeszélés következik, Konstanza Krell következik, nagyon szépen köszönöm Barko, Barka úr, nagy örömmel hallgattuk az előadását, és tele vagyok reménykedéssel, hogy miniszterként ön a kohéziós politikát ö, nagy léptekkel fogja előre mozdítani a megfelelő irányba ön kiváló példáját adta az előttünk álló feladatoknak, vagyis hogy a, hogyan lehet a szubszidiaritás elmélyíteni a kohéziós politikák megvalósítása során, és úgy gondolom, hogy nagyon helyesen, helyes terveket sző Olaszországa kapcsolatban, hiszen Olaszország nem csak a legalacsonyabb abszorpciós rátával rendelkező ország, hanem a, hanem a legnagyobb hiba százalék is Olaszországra vonatkozik, ami a pénzek elköltését illeti, kofinanszírozási problémák is vannak, a, a jogi helyzet is tisztázatlan, azzal kapcsolatban, hogy a, a, loka, a helyi szintű ö, pályázatok nak mi is a pontos jogi háttere és a lebonyolítási módja. Nem tudom, hogy talán ezekről is a mm, szabályokat kéne hoznunk, hogy világosabb szabályokat állítsunk föl a, a különféle projektek jóváhagyása szempontjából, tehát hogy, tehát, hogy a tender rezési eljárások megfelelő szabályok szerint folyanak, szerint a Damoklesz kardja eh, lebeg a, a, a regionális projektek között pont emiatt. Két vagy három kérdést. Thank you, Mr. Minister. Uh, Ez. Eh, about the extraordinary... Igen, bizonyos rendkívüli intézkedéseket kell önöknek meghozni, mert hiszen a regionális és a kohéziós pénzeknek az abszorciós rátája nagyon alacsony, kétszer rosszabb, mint bármilyen más ország hasonló indikátora az EU-ban, amely egyébként 18 százalék, és gyakorlatilag 2011-ben csak másfél százalékos emelkedést láttunk az utolsó két hónap során. Ha a szociális alapokkal kapcsolatban nem ilyen rossz a helyzet, de az is elég eléggé lemarad a EU átlagától. Az a kérdés, hogy önöknek nincs olyan nagy köz költségvetési deficitjük a 2010-ig terjedő időszakra nézve. Az a az a kérdésem, hogy a kormánynak az a célja a kofinanszírozás visszatartásával, hogy félnek a adósság megnövekedésétől, vagy pedig, hogy a kedvezményezettek nem tudtak megfelelő kofinanszírozással előállni, és a kormánynak meg nincs hozzá pénze. Ha megnézzük a 2000-2006-os pénzügyi tervet. Ott Olaszországban, ugye azóta Olaszország lemaradt egy milliárd euróval a 2006, tehát most már N plusz 5 évnél tartunk. Elizabeth Schletter következik. Nagyon köszönöm a szót. Én is nagyon örülök annak, hogy itt van Barka úr. Hamarosan tesztet fognak végezni, és nagyon várjuk az eredményeket, hogy működik-e, avagy sem. Tudom, hogy a korábbi kormány megpróbált az innovációkra koncentrálni a kohéziós politika keretén belül a kedvezőtlen körülmények között levő régiók vonatkozásában. Hiszen nagyon nehéz körülmények között kell dolgozni a költségvetési szempontból, úgyhogy minden tiszteletem az öné. Nagy érdeklődéssel követtük a munkáját, és szeretnénk, hogyha egy régió kipróbálná ezt a gyakorlatban is, ezt az eredményorientált módszert. Nyilván nem lesz ez könnyű. Kíváncsi lennék arra, hogy elméletének más területe eredményesnek bizonyult-e. Más szóval a régiókat, a partnereket bevonta ebbe az egész folyamatba? Mert Olaszország vonatkozásában például a végrehajtás nem igazán volt sikeres. Még akkor is, hogyha a szociális, a környezetvédelmi érintettek gyakorlatilag részt vettek ebben a folyamatban, de a feladatuk az volt, hogy megfelelő jogi alapon lépjenek fel, hogy támogassák őket, úgyhogy A lényeg az volt, hogy, és ezt a rendelet is előírja, hogy az összes illetékessel azonos feltételek mellett léphessenek fel az érintettek. Sikerült ezt elérniük? Sikerült teljes körben bevonni az érintetteket? De hát sajnos, amikor az embereknek nincsen pénze vagy ideje, ez elég nehéz elérni. Szeretnék hallani a tapasztalataikról. Parancsoljon! Köszönöm, örülök, hogy részletesebben is elmagyarázhatom ezt a kérdést önöknek. Így van. Komoly aggájaink vannak, és persze tekintettel hazám természetére azok a klasszikus példák, amelyek ugye figyelmeztetni kellene, figyelmeztetniük kellene minket, végül is kellene, hogy működjenek, mert ugye, hogyha az ember fényképeket készít, akkor nem föltétlenül olyan lesz a fénykép, mint amilyet szeretett volna. Nyilván teljes mértékben igaza van, a feltételrendszer olyan eszköz, és most tárgyaljuk ezeket, úgyhogy nyilván egyértelmű, hogy amit ön javasol, mindenképpen figyelembe kell, hogy vegyük. De miután visszatértem Olaszországba, Európából, a néhány hónapos tapasztalataim alapján elmondhatom önöknek, hogy a tendereztetés nem az egyetlen módszer, úgyhogy teljesen egyetértek ezzel. Nos, visszatértünk arra a kérdésre, hogy miért olyan rossz a helyzet Olaszországban. Hát ez egy tavalyi kép, mert csak ezt az egyet tudtuk összehasonlítani a korábbi programozási időszak alatt készítettel. Három év távlatában végül is, ugye 2010-ben, nem, négy, szinte négy éves időszakot ölel fel a programozás, Olaszország ma 7,4%-nál tart, ez ugye egy évvel ezelőtt volt, most már 12%-ot ért el, Európa többi része pedig 14,4, úgyhogy ez szinte megkétszereződött az elmúlt év során. De ami még érdekes, a helyzetet összehasonlítani a 7 évvel ezelőttivel. 7 évvel ezelőtt 16,6%-nál volt Olaszország, Európa többi része pedig, ezek nagyon érdekes számok, amely most 14,4, 21,3-nál volt. Tehát ebből két dologra következtethetünk. Mindannyian rosszabb teljesítettünk, tehát ez az általános tendencia, de Olaszország még rosszabb volt a többiekhez képest. Őszintén szólva itt a projekt minőségre és a társfinanszírozásra kell ö, utalnunk, ö, mert néha egyszerűen nem lehet tudni, hogy miért is költöttek pénzt bármire. Hát legyen egy projekt, fogjuk össze őket, és ha már előre tudjuk, hogy, hogy nem várhatunk semmit ezektől a projektektől, ugye be kell jelentenünk a neveket, a számokat, ez egy állandó folyamat, de a fogyasztókat, az állampolgárokat egyszerűen nem tudjuk mozgósítani, mert nem tudják, hogy az ember miért költ. Na minden esetre van társfinanszározási arány probléma, mert a stabilitási paktumban alapvetően gyakorlatilag felbillent az egyensúly a 2012-13-as időszakban egy milliárd euró áll rendelkezésre majd. Ez sajnos megnehezítette a manőverezést, mert ugye a stabilitási paktum szempontjából ezt kompenzálni kellett. Úgyhogy Végül pedig ugye a régiókkal részletekbe menő vitákat folytattunk erről, a számok vonatkozásában is, meg hogy mit kell tenni. Ugye jönnek az ötletek, a klasszikus ötletek Rómából, például a, a, az utak vonatkozásában, és amikor ugye a régiókról kal tárgyaltunk erről, felmerült a kérdés, hogy miért. Ez nagyon érdekes volt, mert nyilvános volt a vita, és kaptunk a, az ingázók véleményét is. A Twitteren, a Facebookon, az újságokban, és akkor azt meg, hogy most ilyen fontos döntéseket hoznak a ö, nagy ö, autópályák vonatkozásában. Mi van a kisebb utakkal? Ugye Rómában leültünk az összes régió képviselő, képviselőjével, és lezártuk a tárgyalást. Ugye az oktatással ugyanez volt a helyzet. Kiindultunk egy elképzelésből, és aztán utána megbeszéltük a régiókkal, a provinciákkal, akik például az épületkezelésért felelősek. És aztán végül így alakítottuk ki a végleges megállapodást. Na, ami a partneri ö, kapcsolatokat illeti, ott ugye a monitorozó bizottságban ülnek össze a partnerek, és ott akadtak meg a dolgok, de sikerült végül is kibillentenünk ebből a helyzetből az ügyet. És végezetül elég furcsa módon elég erőteljes támogatást élvezett. Végül csak eljöttek az ülésre az érintettek, és megbeszéltük ezt a kérdést, és végül is támogatták de döntés született arról is, hogy a partneri kapcsolat nem csak arról szól, hogy jóvá hagyjuk azt, amiről már döntés született, hanem például az idősödő emberek vonatkozásában felül kellene vizsgálni bizonyos programokat. Ez a partneri kapcsolat kritérium jobb alkalmazásának bizonyítéka lesz. Köszönöm szépen, parancsoljon asszonyom. Köszönöm szépen, üdvözlöm, mondja Máconi asszony, miniszter úr, én a saját nyelvünket használnám, azért is, mert végül is a nyelvek elismerése is óriási harc része, mert szeretnénk használni, tudni a saját anyanyelvünket. Következésképpen én szigorúan olaszul fogok beszélni. Miniszter úr, Említett egy közelmúltban kötött megállapodást bizonyos olasz régiókkal, főleg a déli területekre gondolok. Ezt látjuk az újságokban, Nevezetesen a cél az, hogy a déli területeken ne veszítsünk el fontos forrásokat, hiszen egyébként eltűnnének, ugyanis a regionális program részeit nem tartották tiszteletbe. Többek között a pénzügyi válság miatt ugyanis a pénzügyi válságot követően a nemzeti források nem álltak már oly mértékben rendelkezésre, akár csak a régiókban rendelkezésre álló források, és így nagyon nehéz volt a kettőt összefogni. A régiók tehát nem tudták megvalósítani ezeket a regionális terveket. 50-25 százalékos csökkentéseket vezettek be a nemzeti társfinanszírozás terén. Ön azt mondja, hogy ez nem így van, de az én információim ö, szerint így van. Aztán újra tárgyalták a társfinanszírozási ö, rátát, úgyhogy szeretnék föltenni önnek egy kérdést. Olyan kérdést, amely ezekből az adatokból fakad amelyeket említettem. Sőt, közvetlen tapasztalataim is vannak, mert az elmúlt hónapok során azt javasoltam, hogy feltételezzük, hogy csökkentjük ezt a társfinanszírozási rátát, és ön azt mondta, hogy csak a rendelet módosításával lehetséges ez, gyakorlatilag ez is történt más országokban, vagyis létrehoztak egy bizonyos támogatási rendszert. Úgyhogy a kérdésem a következő. Aztán van egy másik aspektus is, többször is ö, aggasztó módon léptünk fel, itt ö, a következő programozási időszak feltételeiről van itt szó. Itt a bizottsági javaslatra gondolok. Az elvekben gyakorlatilag egyetértünk. Tehát jobb legyen az ellenőrzés, hogy elkerüljük azokat a ö, hibákat, amelyeket eddig elkövettünk. Erre egyébként több más kollega is utalt már. Olyan hibákra gondolok itt, amelyek következtében nagyon nehéz a megfelelő forrásokat elkölteni. Úgyhogy meg kell erősíteni a feltételrendszert, de az általános gazdasági feltételeket is, és a kohéziós politika, amelynek a stabilitási paktum tiszteletbe tartásából és a Maastrichti kritériumokból kellene fakadnia, hát sajnos a tagállamok nem osztják ezt a véleményt, pedig kellene, mégpedig a kohéziós politika érdekében is. Úgy gondolom, hogy ez ellentmondás a kohéziós politika természetével is, amelynek alapja a szolidaritás. Az Európai Unióban vannak olyan területek, amelyek bizonyos hátrányban vannak, és ezért az évszakoknak megfelelően bizonyos kompenzációt élveznek. Még akkor is, hogyha tiszteletbe kell tartani bizonyos szabályokat, tiszteletbe kell tartani az, a kötelezettségeket is, amelyeket felvállaltunk. Ami a partneri kapcsolatokat illeti, megint csak utalnék a bizottsági javaslatra a következő programozási időszakra, Megint csak szeretném hangsúlyozni meggyőződésünket, amelynek értelmében a régióknak és az önkormányzatoknak nagyobb autonómiát kellene biztosítani. Azzal is egyetértek, amelyet Schröder kollégánk mondott. Úgy gondolom, hogy az ön által javasolt terv az ellenkező irányban halad a döntések, intézkedések centralizálódnának a központi kormány szintjén. Úgyhogy kérem válaszoljon a kérdésemre. Köszönöm. Kedves kollégák, még heten kértek felszólalási lehetőséget, de kérem, hogy mindenki fogja rövidre magát, bár tudom, hogy az olasz kollégák számára nagyon nehéz rövidre fogni magukat. Giacomo úgy azt tessék parancsoljon. Miniszter úr, üdvözlöm itt körünkben, és üdvözlöm azt, hogy ilyen kompetens és hogy ilyen nagy tapasztalatokkal rendelkezik. Valóban ilyen emberekre van most szükségünk. Üdvözlöm az ön gondolatait, javaslatait, hiszen egy nagyon nehéz űrt kell betölteni, melyek az elmúlt évek, években határozták meg az orosz politikát, és ezért nem lehet azt mondanunk, hogy nem lehet csodálkoznunk, hogy nagy ellentmondásokkal állunk szemben, hiszen mind a pénzügyi szinten, mind a regionális szinten súlyos, húsba vágó döntéseket kell hoznunk. Megállapítható, hogy elsősorban a jelenlegi programozási időszakban lévő rendelkezésünkre álló lehívható eszközök ne vesszenek el. Ez a fő feladat. A mi szakbizottságunkban, de a más szakbizottságokban is a 2014-2020-as programozási időszak új keretszámairól vitáztunk az elmúlt időben. Az Európai Unióval való korlátozott együttműködésről beszélt, és arra volnék kíváncsi, hogy megerősített együttműködésről beszélt, és arra volnék kíváncsi, hogy lehetségesnek látja a parlamenttel való megerősített együttműködést is. Hiszen fontos, hogy új kiindulópontot találjunk. Az adatok nagyon szomorúak, ezek emlékeztetnek a valóság szorító voltára, de ugyanakkor jövőről is beszélünk, és a jövő számára biztosítanunk kell, hogy minden régióval, minden régió és az olasz állam is megkapja a lehetőségét, hogy az eszközöket jobban használja, és persze felmerül az is a kérdés, hogy lehetőségünk nyílik-e arra, mindenre. Erről még vitázhatunk a későbbiekben. De ez volna tehát a kérdésem. További kérdésem. Egy olyan manőverről beszélt, egy olyan nagy gyakorlatról beszélt, melyek az eszközök régióknak való odaítélését szolgálják. Kérdésem a következő. Nem volna -e lehetőség arra, hogy helyettesítsük a régiókban jelentkező alapokat, amelyek amiket um, nem hasznosítottunk kellőképpen, illetve hogy nem kötelezettsége -e a kormányoknak, hogy megakadályozzák az alapok odavesztét hiszen ez nagy veszteséget jelentene. Nem tudom, hogy lát-e valamilyen lehetőséget a tekintetben, hogy hogyan lehet biztosítani azt, hogy az új forrásokat ne csak szubstitív módon alkalmazzák. Köszönöm szépen, én magam is gratulálok az ön megbizatásának és minden jót kívánok az ön munkájához, amely nagyon-nagyon kemény kihívásokkal lesz teli. Egy olyan kérdéssel állunk szemben, amely számunkra nagyon szorító. Az elmúlt években szembesültünk ezzel a kérdéssel, mégpedig ez a kérdés az, hogy hitelünket vesztettük sok területen. Egy-két kérdést hagyd tegyek fel. Sajnos koncerzis nincs itt, de ön örömmel tudnám meg, hogy a kormány mit gondol az úgynevezett új köztes kategóriáról. Második kérdésem. Hogyan látja a régiók szerepét? A partneri megállapodások keretén belül hogyan látja az új kormány a régiók szerepét. A régiók azt várják el, hogy vegyék őket figyelembe, mint közvetlen tárgyaló partnert a partneri megállapodás keretén belül. Következő kérdésem. Az Európai Kódexre vonatkozik. Hogyha jól értettem, amit mondott, ezen viselkedési, Európai Viselkedési Kódex egyik célja az, hogy további szubjektumokat, további partnereket bevonjanak a munkába. Köszönöm szépen, ennyi volt a kérdésem. Nos, ami a nyelvre való kezdeményezést illeti, Mazzoni asszonynak olaszul fogok válaszolni. Az újonnani tárgyalás, a társfinanszírozás újból való megtárgyalása még nem vette kezdetét, de teljesen másként fogunk dolgozni, mint bizonyos más országokban, és éppen ezért nagyon fontos volt, hogy a társfinanszírozási kulcsot csökkentsük. Voltak olyan országok, amelyekben a közfinanszírozás még nehezebb helyzetben volt, de mi más úton kezdtünk járni, ahol nem a projektekről volt szó, hiszen nekünk teljesen más útunk volt, mint az, hogy takarékoskodjunk. Ezért mondtuk ezt a sajtónak, hogy az 50-ről 25%-ra, 75%-ra növeljük a társfinanszírozási kulcsot. Nos nem. Mi egy sor projektet indítottunk el a vasút közlekedés ágazatában, ez tíz évbe telik, amíg ezeket a projekteket eh, le lehet zárni, és a társfinanszírozás, a közösségi társfinanszírozás növelése után döntöttünk arról, hogy milyen projekteket lehet végrehajtani. A csökkenés, tehát nem azonnal történt meg, nem olyan, mint hogyha hirtelen 50-ről 75 százalékra nőtt volna, ez 8 milliárdos terhet jelent volna. Nem, az emelést, növelést nem lehet kvantifikálni. 53, 54, 55, öm, aztán végül 1 milliárd 500 millió eurót irányoztunk elő ezekre a projektekre a közösségi alapokból, és ezek bekerültek a vasút alapba, a vasúti projektek végrehajtását szolgálandó. Ezek után határoztuk meg a projekteket, Mindez azonban a rendelettel nem függ össze, ezt a kérdést nem a rendelet által szabályozzuk. Ami a koncentrációt illeti, a feltett kérdésre a válaszom nem ezt a német kollégának is már elmondtam. megállapodásra jutottunk, és a régiókkal való együttműködésben jött létre a megállapodás, és csupán az vasúti alapnál jártunk, nem csupán a vasúti alapnál jártunk így el. Ugyanakkor továbbra is a régiók számára irányoztuk elő azt a funkciót, amely voltak éppen kötelezettségük is, hogy a végrehajtást és a nyomonkövetést a régió felügyelje. Tehát, hogyha egy iskolánál interveniálok, ahol minden gyermeknek ugyanazt a készséget szeretném közvetítetni, akkor természetesen itt a központi kormány irányozza ezt elő, mint például a digitális menetrenddel, a digitális ágendával, de más kérdésekben a de- decentralizáció nagyon fontos. Utolsó észrevétel. Olaszország úgy gondolja, hogy valóban nálunk egyes kérdéseket nem jól szabályoznunk. Neki kell látnunk a feladatnak, de az addicionalitás elvét Olaszország nem sértette meg. Hiszen egy olyan ország, amelynek a költségvetése nincsen rendben, ott a kohéziós politikát sem tudják megfelelően végrehajtani. Ugyanakkor azon régiók számára, akik a kondicionalitást nem akarják betartani, ezekkel a régiókkal szemben fel kell lépnünk. Ugyanakkor nem gondoljuk azt, hogy a jelenlegi javaslat megfelelő volna, hiszen ez a javaslat nem veszi tekintetbe. A arányosság eh, és a megfelelőség fent említett kritériumait. És aztán még most angolra váltok, a 2014-2020-as időszakban Olaszország úgy gondolja, hogy az Európai Parlament szerepe nagyon fontos. Éppen ezért örülök, hogy itt lehetek. Ami pedig a régiók problémáját kell illeti, úgy gondolom, hogy a szimultaneitás az operacionális program elfogadása és a partneri kapcsolatok szerző, partneri szerződések elfogadásának párhuzamosága nagyon fontos. Egyik sem lehet a másik előtt, ilyen módon a régiók per definíciónam részt vesznek a folyamatban. Végelezetül az Európai Viselkedési Kódexről is kérdeztek, ez alapvető jelentőséggel bír számunkra, nyílt szellemi vitára számítok a bizottsággal, és nem technokraták zárt ajtók mögött kell, hogy meghozzák egy hónap alatt ezt a kódexet. Ami a intermediátorokat illeti Olaszország nem gondolja azt, hogy ez nagyon célra vezető, hiszen a phasing out régiók, a kivezetési régiók fontos szerepet játszanak és a jelenleg vita tárgyát képező javaslat nem tűnik a legjobb javaslatnak, de más tagállamokkal is keressük a megoldás lehetőségét. Köszönöm, Dangis úr! Grazie, grazie. De Angelis képviselő, köszönöm szépen, miniszter úr, én is gratulálok önnek, minden jót kívánok, jó munkát kívánok ezen új megbizatásához. Nagyon gyorsan. Sok kérdésem van de én csak egyre koncentrálok, amelyet nagyon, de nagyon fontosnak tartok. Egy szorító kérdés ez, ez pedig a kiadások minőségére vonatkozik. Hiszen jelenleg nem csak a konkrét számokról, hanem a hanem a ráfordítások minőségéről is beszélünk, hiszen a jó felhasználás, a források jó felhasználása feltételezi, előfeltételezi a fejlődést, a fejlesztést és a munkát is magát. Úgyhogy kérdésem a következő. Milyen eszközöket és milyen kezdeményezéseket ragadnak meg annak érdekében, hogy a e célt megvalósítsák, azaz tehát, hogy a kiadások minősége javuljon. Köszönöm. Köszönöm, Jan Olbricht. Köszönöm szépen, miniszter úr. You are here in new, new role, but of... Nagyon örülünk, hogy itt van új szerepében, de ugyanakkor részint érdekel bennünket a belső olasz problémák, de ugyanakkor természetesen arra vagyok kíváncsi, hogy olasz tapasztalataiból hogyan látja a jövőt, a saját pozícióját eh, és eh, pozíciójának perspektíváját figyelembe véve. Kérem, magyarázza, el, hogy mik, melyek a, mik azok a National Competence Centerek. Mit jelent ez? Nem gondolja, hogy Olaszország a csatlakozás előtti időszakra tér vissza, amikor a bizottság felelte kérdésekben. De hát ön arra tesz javaslatot, hogy a bizottságot bevonja a végrehajtás fázisába. Ez nagyon érdekes. Ez a jövőről szól, vagy pedig a, a tíz tagállam csatlakozása előtti időszak ö, ö, regionális fejlesztését képezi le. Ezen felül, miniszter úr, most, mint miniszter, hogy látja a CSL-t? hogyan szabályozzuk ezt? Legyen ez egy delegált jogi aktus, vagy pedig eh, egy az általános rendelet mellékletében szerepeljen? Kíváncsi vagyok, hogy hogy látja ezt. Aztán nagyon érdekes még a tematikus koncentráció kérdése is. A tematikai koncentráció azt jelenti, hogy újonnan meghatározzuk a kereteket, lehatároljuk őket a híres hírhet ring fencing kategóriájával, és kérdezem, hogy jól látja ezt, illetve egyetérte a ring fencing vagy sem. Köszönöm szépen. Kosta asszony. Igen, nagyon röviden, nagyon örülök, hogy itt van a miniszter úr, és jól emlékszem, amikor a Pródi kormány alatt uh, számunkra a régiók számára a programozási időszak ilyen fontos szerepet játszott, akkor készítük elő 2007-2013-as időszakot. Nos, a programozás, mely mögöttünk áll, az olasz régiók számára új szerepet irányozott elő. A alapok kezelésében nagyobb szerep jut nekik, mint a múltban. Ez pedig egy sor kérdést feltesz. Úgy gondolom, hogy a miniszter úr terveiben fel is vetette ezt a kérdést. Ugyanakkor, Barka úr, úgy látom, hogy a nemzeti stratégiai keret hiányzik, amelyben mindenki, a régiók is a saját véleményét hangoztathatná úgy, hogy figyelembe veszi a nemzeti és a stratégiai célokat is. Ugye az Olaszország 2015-ös programáért meg az előző kormány fej, dolgozott ki, nos ez a program biztosíthatná, hogy a régiók beleszóljanak a források elosztásának kérdésébe. Tapasztalataim alapján azt hiszem kijelenthetem, hogy a stratégia jobban alkalmazható, hogyha több megállapodás jön létre a régiók között is. És így biztosíthatnánk, hogy elmélyüljön az együttműködés a régiók között. Két specifikus észrevételem is van. Olaszország az európai szociális alap eszközeit is felhasználja és így lehetősége nyílt a kis cégek számára is, kis cégek is támogatást kaphattak, de természetesen a feltételesség, a konti, kondicionalitás nagyon fontos eleme lesz a következő programozási időszaknak, és így vélhető, hogy ezeket a szociális puffereket átalakítják, és a szociális, az Európai Szociális Alap, az ESF nem tudja majd biztosítani hiányzó láncszemeket a finanszírozásban, a szociális pufferek kialakításában Olaszországban, de más tagállamokban is, ahol az önkormányzatiság erős lábakon áll. Nos, ezekben az országokban felmerül a kérdés, hogy van-e lehetőség arra, hogy nemzeti alapokkal egészítsék ki ezeket az eszközöket. Hiszen a források odaítélésében bizt, tudni kell, hogy arányos-e, arányosan érvényesül-e a kondicionalitás elve vagy sem. Még egy utolsó kérdésem van, miniszter úr. Úgy gondolom, hogy mindenképpen célra vezetőbb megfelelő definíciókat alkalmazni, a tekintetben, amelyek gyakran nem tökéletesek, azon eljárások tekintetében, amelyek nem mindig tökéletesek. Meg kell erősíteni az átláthatóságot, és biztosítani kell, hogy hatékonyabban dolgozzunk. Intenzívenben kell, kell tehát dolgozni, és az eszközöket megfelelően és hasznosabban kell alkalmazni. Köszönöm szépen. Jó, Madame Mikael Teurer. Köszönöm szépen, Mikael Teurer következik. Köszönöm szépen, miniszter úr, hogy eljött hozzánk. A parlament jóvá hagyta a jelentésemet az abszorciós ráták vonatkozásában, és feltártuk az okokat, hogy egyes régiókban miért ilyen alacsony ez a ráta, illetve értékeltük más régiók legjobb gyakorlatát. Nos, kiderült, hogy bizonyos régiók nem tudták feldolgozni ezeket a kapacitásokat. Nem csak a társfinanszározás volt a probléma, hanem a kapacitás építés is hiszen felmerült az a kérdés is, hogy igen, erőteljesek ezek az helyi önkormányzatok, úgyhogy ehhez decentralizálásra van szükség. Mivel a jelentés miatt elég jó a hírneve itt az Európai Unióban, ön szerint a strukturális és a kohéziós alapok nagyobb szerepet vállalhatnának fel a makrogazdasági stabilizáció terén, hiszen nem csak az államadóságok, illetve az eurozóna feszültségei miatt, hanem a jelenlegi helyzetben úgy gondolom, hogy a strukturális és kohéziós alapokat egyetemben a versenyképesség fennendítésére kellene koncentrálni az európai gazdaságban, főleg egyes régiókban. Önnek mi a véleménye erről a rendkívül fontos kérdésről? Köszönöm. Végül Lambert van Insterroy kapszolt. Köszönöm szépen. Miniszter úr, nagyon örülök, hogy ismét eljött hozzánk ebben a funkciójában. Volna egy-két kérdésem. Az első a következő. A jelentésében a szerződésekről beszélt. Az ön hozzáállása most nagyon jó példa arra, hogy mire is gondolt a jelentésben. Mert újra kellett szerveznie dolgokat, meg kellett változnia, változtatnia bizonyos tendenciákat. Ezt a fajta szerződést ajánlja ön is a jelentésében. Második kérdés. A prioritások vonatkozásában valami hiányzik itt, főleg az energetikára gondolok itt. Mert hogyha az EU 2020-ról beszélünk, Olaszország déli részének itt óriási lehetősége van. És ez nem jelenik meg benne. Harmadik kérdés. a megvitatandó kérdések keretében. Lehet sok pénzt fektetni az oktatásban, ön szerint ez prioritás, de ha a munkaerőpiacot nem változtatjuk meg, ha nem lesz rugalmasabb, akkor lehet oda pénzt önteni, nem föltétlenül fog virágozni. Ha visszatekintünk említette, hogy nem voltak eléggé célzottak az eddigi intézkedések. Mondana valamit a kormányának teljes megközelítéséről? Köszönöm szépen. Parancsoljon öné a szó. Nos, nézzük Olaszországot, aztán majd utána rátérek a jövőre. Tehát hogyan lehetne a minőségen javítani? Ahogy mondtam, ez alapvető kérdés. És ezt úgy tudnánk elérni, hogy az új rendelet bizonyos eszközeinek végrehajtását anticipáljuk. Tehát megvan a tervünk, és anticipálunk bizonyos mértékben. Nyilván végrehajtjuk-e a szerződést, vagy sem, milyen korlátozásokkal, stb. Vagy leállítjuk. Tehát az új szerződés bizonyos aspektusait anticipáljuk, mégpedig az eredményindikátorok segítségével, monitorozással, tehát nem csak a pénzügyi aspektusra gondolok itt, hanem arra is, hogy milyen hatékony lenne az, ami történik. Hát öntjük a pénzt az iskolákban, hogy a matematikai kompetenciát javítsuk. Így van ez? Vagy csak a tanárok zsebét dagasztjuk? Uh, a prioritások megválasztását most az utolsó kérdése ugrok, de aztán majd összehozom a dolgot. Volt már energetikai programunk, ami jelentős eredményeket hozott pontosan Dél-Olaszországban. Ha jól emlékszem, Olaszország a nem hidraulikus és megújuló energia szempontjából renk, re, nagyon jó eredményt ért el Olaszország, tehát jelentős mértékben lefedi saját szükségleteit. Ami a munkaerőpiacot illeti Olaszországban. Először is meg kell nyernünk az oktatási programot, és nagy mértékben kapcsolódik ez az iskolák minőségéhez. Dél-Olaszországban sajnos mérföldekre van a minőség az oktatás terén, és pontosan ezért lehetnek bűn, bűncselekmények áldozatai ezek a gyerekek. A pizai minimális szintet sem ütik meg, ami a matematikát illeti. És ezek a gyerekek még beszélgetni se fognak tudni a diáktársaikkal Európában, ha befejezik az iskolát. Aztán az átmenet a tanulási szakból a munkavállalásba. Nagyon sok kezdeményezés született itt, amit remélhetőleg majd az egész országban bevezetnek. Úgyhogy az oktatási és kutatási miniszter remélhetőleg majd prototípusként használja ezeket az általános politika síkján is, megpróbáljuk a területi politikákat az egész országra vonatkozóan alkalmazni a jövőben. Nos, mi a helyzet a nemzeti kompetenciaközpontokkal? Mit értünk ez alatt? Hát bizonyos esetekben Például az oktatási minisztériumon belül a nagyon jó vezetésre gondolok, az általános vezetésre igazgató. vagy igazgatóságra, amit szeretnénk mintaként felhasználni az egész országban. Vagy lehetnek ügynökségek például, mert nagyon jó eredményeket mutat fel például a vasút ö, Olaszországban. Fantasztikus mérnökeink vannak, úgyhogy szeretnénk, hogyha délen is munkát vállalnának, nem csak ö, éjszakon. Tehát próbálunk sokszínűvé válni, hogy az erőteljes kompetencia központok természetesen terjesszék el ezt a tudást máshol is. A szubszidiaritás kérdése. Hát most kísérletezgetünk, és remélem majd figyelemmel kísérik, hogy mit teszünk. Azt hiszem, itt a stratégiai választások vonatkozásában a felelősségvállalásról van szó. Szóval ez nem zárul le azzal, hogy megszületett a döntés. De utával, amikor az agendáról beszéltünk, azt mondtuk, hogy a task force nem csak akkor szükséges, amikor aláírják a szerződést, ezekre állandóan szükség van. A bizottság nem csak azért felelős, ami itt Brüsszelben történik, hanem az összes többi ö, következményér is. Nem csak a nagy elveket kell felvázolni, ö, hanem végre is kell hajtani őket a végrehajtási szakban. Úgyhogy ö, itt ö, Brüsszelben vannak szakértőink, meg az olasz csapat is Olaszországban, akik az oktatással foglalkoznak. Ugye most a stratégiáról beszélünk, nem a projektek kezeléséről. És hogyha az eredmények nem jók, akkor elmondják, hogy nem elégedettek ezzel, nem egy év múlva, hanem mondjuk egy nappal később. Úgyhogy a bizottságnak ebben a, a fázisban valami megoldást kell találnia. Elnézést, ez eléggé kényes kérdés. mert azt szeretnék, hogy azonnal reagáljanak, nem mit tudom én mikor. Tehát ez egy nagyon jó megoldás. Igen, hagyjuk, hogy kövessék figyelemmel azt, hogy mit csinálunk, hogy prototípusként használhassák például a rendeletet. Közös stratégiai keret. Hát, nagy a kockázat. Őszintén fogok beszélni. Olaszország ezért szigetelődött el mert még mindig azt gondolják, hogy a bizottságnak kell megírnia. Miért? Mert azt gondolják, hogy mi felvizezzük ezt a történetet, és kompromisszumot kell találnunk, olyat, ami aztán nem lesz felhasználva. Úgyhogy a tanácsban elmondtam többször is Olaszország véleményét, de hát csak Olaszország mondta ezt, hogy a dokumentumnak a bizottságtól kell születnie valószínűleg, és ha ez nem így van, akkor találjunk valami megoldást, ami lehetővé teszi, amit aztán az Európai Tanács is támogat. Tehát valami ilyesmit javasoltam, a legitimitást, valahogy összekapcsolni azzal, hogy ne vizezzük fel ezt az egészet. Végül a koncentráció kérdése. a jelenlegi formájában ez nem eléggé rugalmas. Nem lehet azt mondani Kalabriának, amikor például a versenyképességről van szó. Persze, de Kalabriában ez nem azt jelenti, hogy az összes egyetemet elárasszuk egy csomó pénzzel, legfeljebb egy-kettőnek adjuk, akik tényleg megérdemlik. Olyan intézményeknek kell adni, akik fel tudják használni, mert egyébként pocsékolás van. Kalabriában a növekedést és versenyképességet a szociális felekkel is, meg az, az állammal együtt kell elérnie, mert le vagyunk maradva, mint az őrültek. Nem lehet ugrálni állandóan ekkorákat. Néha lehet, de, de Kalabriától nem lehet ezt elvárni. Mert aztán a vége az lesz, hogy a külsős vállalatok jönnek a tenderekre, és a jelenlegi formájában úgy gondolom, hogy a bizottsági javaslat nagyobb rugalmasságot kíván, főleg a szociális alapok vonatkozásában, hogy lehessen dönteni Nyilván koncentrálni kell valamire, de a régiók dönthessék el, hogy mire akarnak koncentrálni, és ez változó lehet régiónként. Úgyhogy nem én válaszoltam a kérdése. Végezetül elnézést, annyira élvezem itt ezt a témát, hogy többet beszélek, mint lehetne. A régiók közti program igen, de hát sajnos a tapasztalatunk alapján eddig nem igazán volt ez sikeres, mert nem volt világos, hogy ki a felelős, úgyhogy nyilván ez fontos téma, de a feladatokat megfelelően ki kell osztani. Úgyhogy a válasz igen, de. A feltételrendszerek bevezetése. Ez valószínűleg az ex-ante megoldás felé megy el, nem pedig a másik irányba. Csak annyit szeretnék elmondani, hogy jó lenne, hogy legyen, ha lenne egy kis rugalmasság, mert ki tudja, mi vár ránk. És ugye Olaszország északi részén nagyon fontos volt ez a rugalmasság, hogy fel, hogyan használják fel a pénzeket. Igen, köszönöm szépen. Um, thank you. I think with this we have... Azt hiszem, hogy ezzel végét vetjük Barka miniszter úrral tartott eszmecserénknek nem csak azt értékeljük, amit most Olaszországban ön tesz, hanem hatalmas befolyással van az általános joganyag kialakítása a különféle rendeletek tekintetében is. Nagyon köszönjük, hogy azt is beismerte, hogy Olaszország bizonyos tekintetben lemaradásban van. Nagyon köszönjük a részvételét, és ha úgy gondolja a jövőben, hogy meg akarna osztani velünket a különféle ö, tapasztalatait az új munkakörében, nagyon szívesen meghallgatjuk, nagyon érdekelne bennünket, tehát minden jót kívánunk Monti úrnak és az egész új olasz kormánynak. Reméljük, hogy Olaszország sikeres lesz a problémáik megoldásában és kellemes ünnepeket is kívánok. Köszönjük szépen! Thank you. <laughs> Thank you. Um, Kedves kollégák, a következő napi rendi pontunk egy meghallgatás. Nagyon fontossá vált a GDP és az egyéb kohéziós kritériumokkal kapcsolatos meg, téma ez. Négy szakértőt hívtunk meg, a titkárság hívta meg őket, és nézzük a logikáját a dolognak. Tehát Jacek Slachta professzor előadásával kezdünk. Ő arról fog beszélni, hogy a kohéziós politikáknak a szociális gazdasági eredményen hogyan lehet mérni. Egy óra, 15 percünk van mindösszesen, tehát megkérem az előadókat, hogy minél jobban foglalják össze a dolgot, hogy még maradjon időnk a kérdések válaszokra. Slakta professzori a szó. Nagyon köszönöm a meghívást, és a lehető legsűrűbben fogom előadni a mondandómat. A nemzeti számláknak a mérföldköveit fogom áttekinteni, tekinteni, hogy ezek hogyan fejlődtek, és, és a nemzeti számlák, ahogy ugye Richard Stone Nobel-díjas közgazdász kidolgozta ez az elméletet, ezt fogom áttekinteni. Vannak kohéziós szerződő egyezmények, ugye háromdimenziósok, gazdasági, társadalmi és teritoriális eh, dimenziókról beszélünk, és az a kérdés, hogy a GDP fényében hogyan mérhetőek az eredmények. Például a, a foglalkoztatottsági arányt, a munkanélküliség arany, eh, arányt hogyan mérjük, és a azután a munkahelyek hozzáférhetősége, az utazással eltöltött idő, stb. stb. A GDP-vel kapcsolatban elmondanám, hogy ez ugye elég objektíven mérhető a termelés, de gyakran összekeverik a, a a régiónak vagy a nemzetnek a gazdagságával, de ez helytelen. Ha össze kell hasonlítani régiókat vagy országokat, és azt akarjuk megállapítani, hogy hogyan fejlődnek, akkor ez a legjobb módszer. Sok egyszerűsítésről is lehet itt szó, és bebizonyíthatjuk, hogy nagyon eklektikus ez a módszer hogyha hogy, hogy például ha, ha valaki otthon dolgozik, az is egy kérdés. Hogyha fizetséget kap érte, akkor csak azt számoljuk, vagy hogyha ö, ö, fizetés nélkül dolgozik valaki, azt is oda tartozik. Azután a szürke gazdaság problematikája, vagy például a, a, a hadipari termelés mérése is érdekes. Azután vannak nehézségeink, hogy különféle térségeket, amikor összehasonlítunk, milyen árakon számoljuk a dolgot, milyen pénznemben, valutában számolunk. És hogy hogyan fordítjuk ezt át egy, egy közös nevezőre, például a vásárlóerő paritáson mérjük e amikor a térségi skálákkal dolgozunk, és országos, illetve regionális szintű összehasonlításokat végzünk. Például a NUC 2 és a NUC 2-es területekről van itt szó. Nagyon különböző eredményeket kapunk, hogyha például a, a négyzetkilométerekre vetítjük, vagy pedig a lélekszámra vetítjük. És akkor de ennek ellenére összességében a GDP-t csak jó mérőszámnak nevezzük. Itt, itt az legutóbbi ko- kohéziós jelentés alapján rajzoltuk meg ezt a, a, a térképet. Ez tulajdonképpen a GDP nagyságát jelenti a egy egy ö, ö, főre eső vásárlóerő paritás alapján, de van ez, ez a másik, ez pedig a, ez pedig a négyzetkilométerre vetített kép. Látjuk, hogy a Brüsszel mennyire kiemelkedett az előző képen, itt pedig Varsó emelkedik ki, mint a Himalája. Ez pedig Közép-Európa térképe. Azt látjuk, hogy vannak úgynevezett sztárok, csillagok Közép-Európában, de hatalmas az elmaradás azért Nyugat-Európához képest. Lengyelország elég sikeres a kohézió területén, és a NAC 2 szinten elég jó minőségű e, előrejelzések vannak, ezek 97-től e, 2009-ig terjedő időszakra. Tehát e, és a 44-ről 61-re változott a mi pozíciónk 11 év alatt. Ha a NUC 2 szintet nézzük, vannak bizonyos régiók, mint a Mazovia terület, amely 34 százalékponttal javította a helyzetét. Ezek olyan régiók, a, melyekben nagy ö, városok találhatók. nem 20 százalék pont, ö, és a, például kelet, ö, a keleten viszont ö, csak 7-8 százalék ponttal nőtt. Ezek a gyengén területű, gyengén ö, teljesítő területek. Ö, tehát ezzel akartam a kohéziós folyamatot bemutatni. Na most nézzük a GDP-n kívüli indikátorokat, amelyek például az ötödik kohéziós jelentésben is szerepeltek. Nem fogom felolvasni, de ezek az úgynevezett mutatószámok vagy indikátorok, ezek mind a NUTS 2-es szinthez kapcsolódnak, de lehetnek új indikátorok, és mint például a boldogság, vagy a boldogságban eltöltött évek száma, aztán vannak nagyon az, az EU 2020-hoz kapcsolódó indike, célindikátorok. Nem itt van ez az öt ö, kitűzött cél, amelyet el kell érniük az országoknak, nem csak országonként, hanem az egész EU szintjén. Ez az úgynevezett mentális térkép baloldalon, ez az úgynevezett humán fejlődési index, ez is egy indikátor, a jobb oldalon pedig a humán szegénységi index. Szóval látjuk, na, nem, nem nagyon olvasható ez a táblázat, de az a legérdekesebb, a kettes ö, ö, oszlopot nézzük, az úgynevezett boldogságban eltöltött ö, ö, évek száma, nézzék meg, Finország, Svédország, Írország 61, 63, 62, azután Szlovákia, vagy pedig Lengyelország, 47 körülbelül, de Bulgária csak 37 százalékot mondhat magáénak. Tehát nagy a szakadék az országok között, a jólét a, és, a, és az egészségesen eltöltött évek száma tekintetében. Itt van például a repülőjáratokhoz való hozzáférés, NUC 3-as szintről beszélünk, például a, kelet, a keleti szárnyakon nagyon alacsony ez a hozzáférési arány, aminek negatív kihatása van a növekedése. Itt van a ipari termelékenység, illetve szolgáltatások szintje, látjuk, hogy itt is milyen nagy a különbség észak-nyugat és a dél és a kelet között. Ez egy nagyon érdekes kimutatás különféle verziókban, különféle kohéziós jelentésekben szerepel, és ez a, ez a, a legutolsó változata, nem mindenkinek tetszik ez. Ugye itt ez a kormányzásnak a minősége. Látjuk, hogy Észak-Európában ez milyen erős, keleten hát ilyen-olyan, viszont délen, délen dél, Dél-Oroszország, görög ország, vagy Bulgáriába eh, nagyon gyenge mutatókat kapunk. Ez pedig a szélesávú internet ellátottsága rendelkező háztartások száma, itt van a versenyképességi index alakulása, azt látjuk, hogy ez mennyire diversifikált képet kapunk, még akár egy országon belül is. Ez a regionális innovációs index hatalmas ö, hatalmas különbség van a régi és az új tagországok között. Na most mik, mik a végkövetkeztetéseim? A GDP még mindig fontos, de meg kell javítanunk a számítási módszereinket. Fontos dolog az, hogy hogy elkésünk, késésben vagyunk. Három héttel ezelőtt kaptuk meg a, a NAC 2, NAC 3 szintre vonatkozó 2009-es számokat, GDP számokat. Tehát, hogy úgy mondjam, nagyon történeti adatokkal rendelkezünk csak, és nem kapjuk meg a friss adatokat. Második pont, hogy különféle szintetikus indikátorokkal kell dolgozni, az egyik például a jólét szintjét kell, hogy mutassa, vagy pedig az általános gazdagsági szintet, akár nemzeti, akár region, regionális tekintetben. Ezek még nem jól kifejlesztett indexek. Azután ö, a ö, a kohéziónak a társadalmi és teritoriális dimenzióit alaposabban meg kell vizsgálni. Például gondolok itt Lengyelországra és Magyarország is említendő itt, és harmadszor pedig egy limitált szektorális indikátor számot kéne elfogadnunk, a 2020-as projekt az nagyon jó példa erre. Köszönöm szépen, köszönöm az előadását. Frank Sotto professzor következik, a Conservatoire National Párizs képviseletében. Arról fog azt hiszem beszélni, hogy realisztikusok, vagy, vagy, vagy specifikusoknak kell lennünk, vagy mind a kettőnek egyszerre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen hogy ezen indikátorról, a GDP indikátoráról beszélhetünk, amelytől mindenki fél, de ugyanakkor mindenki használja is. Megragadom azt a lehetőséget, hogy egy-két alapkérdésről beszéljek, és lássuk először, hogy realistának tekinthető a GDP. Egy hatalmas GDP pillangót egy nagyon kis pók eh, pillangóhálóval eh, akarunk elfogadni. Ez ugye az egy százalékos határnos. Ha GDP-t ígérünk, GDP-t kell szolgáltatnunk, teljesítenünk, de ugyanakkor az elszámoltathatóság nagyon fontos, és eh, jogosan felmerül a kérdés, hogy az EU-t számon lehet-e kérni a GDP kapcsán. És úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság is módosítja a saját elképzeléseit, impact indikátorokat, kihatás eh, mutatókat vezet be a bizottság. Ám a bizottság most inkább azt mondja, hogy legyünk inkább realisták. Lássuk az outputot és az eredményeket. Mi több, az impactnek, a kihatásnak új definíciója van, a nettó kihatás, a nettó eredmény definíció a külső tényezők nettó eredménye. Tehát úgy tűnik, hogy változik a helyzet, és realistábbakká kezdünk válni. Nos, a kérdés az, hogy melyek a céljaink, a kohézió vagy a növekedés? Minnyáján tudjuk 2000 óta, hogy a súlypont a növekedésre került áthelyezésre, bármi is legyen a együttműködés helyszíne, a növekedésre koncentrálunk, hiszen minél inkább koncentrálunk a növekedésre, annál inkább koncentrálunk a kutatás fejlesztésre. És a Barka úrral való vita mutatta azt, hogy például vannak egyetemek, de nem tudják abszorbálni az innovációt. Ilyen módon tehát a pénz a központi régiókba kerül, akik fel tudják szívni, abszorbálni tudják a forrásokat. Mi tehát a kérdés, hogy a regionális, a erősebb és a gyengébb területeket összekapcsoljuk? Hiszen a kedvezményezetteknek nincsen teritoriális feltétele. Egy gazdag egyetem, gazdag régióban sok pénzt kaphat, úgy, hogy ez bármilyen fajta területi kondicionalitáshoz volna kötve, semmi módon nem irányozok tehát elő számára, hogy a más egyetemekkel együttműködjön. Nos, az Egyesült Királyságban kísérletet tettek arra, hogy a két szempontot egyesítsék, tehát a regionális, az erősebb és a gyengébb kutató központok támogatását, de úgy tűnik, hogy ez egy Európai Unió megfeledkezett erről a lehetőségről. Egy másik lehetőség az, hogy felejtsük el a GDP-t, és próbáljuk az életminőségét meghatározni. Látják, ez egy ilyen gép. Beletöltjük a pénzt, ebből finanszírozzuk az oktatást, a családot, a lakhatást, a kultúrát, és végezetül talán kiadja ez az életminőség termékét. Tehát, hogy az életminőséget állítjuk a figyelem központjába, akkor nagyon nehéz lesz ezt definiálni. Legyünk tehát realisták, és amennyiben az elszámoltathatóság számít, akkor azt mondhatjuk, hogy GDP és az életminőség kontextuális indikátorok, és nem annyira az EU intervenciójának közvetlen kihatásairól szólnak. Melyek tehát a specifikusabb indikátorok? és ez, erről szeretnék beszélni. Lássunk olyan indikátorokat, amelyek a parlament is használhatna. Milyen indikátorokat szeretnének látni és használni a partneri kapcsolatokban? Hiszen a rendelet tervezetben a közös indikátorok, a common indikátorok hosszú listáját láthatjuk, és nagyon sok ilyen közös indikátor van ez a kapcsolat. De milyen kapcsolatban állnak ezek a GDP-vel? Néhány perc előtt, ezelőtt a makrorégiókról cseréltünk eszmét, illetve a makrorégiók értékeléséről. Nos, az együttműködési programokban az egyik kulcsindikátor a projektek száma. Csak ezer milliós projekteket látunk, de ugyanakkor az a kérdés, hogy magyarázzuk meg, hogy mi a kapcsolat a projektek és a GDP között. Nehéz ezt megmagyarázni. A kérdés tehát az, hogy milyen kulcs indikátorok, fókuszált indikátorokra van szükség a parlament szintjén. Lehet, hogy mégsem a projektek száma volna a legmegfelelőbb indikátor. Ám a common indikátorok, a közös indikátorok listáján nincs közvetlen kapcsolatban az GDP-vel, kivéve az EU 2020-as stratégiát. Tehát ez egy igazi kérdés. Felmerült tehát a kérdés, hogy mi a legriasztóbb, vagy a legígéretesebb dimenzió. Azt a kérdés, hogy legyen az ember beágyazva, bekötve egy rendszerbe, vagy sem. Mit mondhat Európa, tehát azon áll, állampolgároknak, mit ígérhet nekik? talán nem is a GDP-t, hiszen ez olyan sok tényezőből függ, de az, hogy európai hálózatokba bekapcsoljuk az innováció, tudás, gazdagság hálózatába beágyazza őket. Melyek azok a kulcs dimenziók, amelyek eh, dimenziójába beágyazok őket. És az olasz vita ezt mutatta meg, hogy melyek a fejlesztés kulcs dimenziói, és hogyan biztosíthatjuk ezen a dimenziókhoz az európai állampolgárok hozzáférését. Mondjuk, hogy egy új indexet akarunk találni, egy beta indexet, angol rövidítésként. A B a broadband, a széles sáv, volt jelenti, tehát, hogy mindenki széles sávon hozzáfér a hálózathoz, és az EU talán valami konkrét lépéseket is tehet. E az energia számára. Tudjuk, hogy egyre kevesebb energiát termelnek Európában, és egyre kisebb az igény. Mit teszünk az energiahálózatokkal? A T a transport, az a közlekedés szállítás kérdését eh, mutatja meg, mit tehetünk, tehát annak érdekében, hogy jobb hozzáférés biztosítsunk mindenki számára, hogy jobban eljussunk mondjuk Rigába, vagy Varsóba, vagy Szófiába vonattal. Próbálták ezt már? Hát persze repülővel igen, de vonattal. Mit gondolnak, mennyi időbe telik? Tehát az a kérdés, hogy, és ez az utolsó betű, az A, a bétában az A, a jobb hozzáférést hogyan biztosíthatjuk az ország a állampolgároknak, és aztán egy további elbetűn gondolkozhatunk, az edukáció, az oktatás kérdésén. Egyébként az élethosszig való tanulást nagyon fontosnak tartom, ezzelről, egyre inkább elfeledkezünk. És akkor folytathatnám még a foglalkoztatás, és még sok dimenziót felsorolhatnék. Hogyha tehát a GDP-vel párhuzamos mutatót akarunk keresni, akkor a lehető legegyszerűbben kellene fogalmaznunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Valódi kihívás volt ez az előadás, sok kérdést is felvet tovább lépünk Finnország tapasztalatairól. Jan Antikajnen úr szól be, a foglalkoztatási minisztérium munkatársa. Ő parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egyszerűsíteni fogom a kérdéseket, bár én itt professzorokkal ülök, én pedig a statisztikák felhasználója vagyok a kohézió és a versenyképesség kérdésével foglalkozom, és örömmel megosztom önökkel tapasztalataimat e kérdéskörben. Arról tehát, hogy hogyan tudjuk a kohéziót mérni, és milyen mutatókat lehet kidolgozni. Szutó professzor úr második szlájdjára emlékeznek, amely megmutatta a kohéziót, illetve a versenyképességet. Most úgy gondolom, hogy ezek a szempontok ugyanazt a célt szolgálják. Voltak éppen tehát úgy gondolom, hogy a legerősebb növekedési politika a jó kohéziós politika. Tehát amikor a kohéziót mérjük, azt is meg kell vizsgálnunk, hogy milyen kompetitívek ezek a régiók, és a városi rendszerünk struktúrája kulcskérdést se bír. Ugyanakkor pedig a demográfiai kérdéseket is figyelembe kell venni, harmadsorban pedig mindent, amit mérünk, polit, szakpolitikailag releváns kell, hogy legyen, és az léptékre is figyelni kell. Most úgy gondolom, hogy a regionális fejlesztés indikátorait figyelembe kell vennünk. Ugye létezik a GDP, mindazzal az aggályjal és fenntartással, amit idáig hallottunk másrészt, a munkahelyek, tehát a foglalkoztatás és a munkanélküliség rátáját figyelembe veszük, másrészt a demográfiai szempontokat is figyelembe veszük. A migrációs mintázatok, a migrációs mozgások és a migrációs struktúrája, valamint a kor struktúra is sokat elárul a gazdaság helyzetéről. Ez a háromszög a 60-as, 50-es, 70-es években működött, de most már egy negyedik szöggel is kellett az egészítve, ez pedig a kompetencia szempontja. Hogyan mérjük a kompetenciát, a szakértelmet? Ugye létezik a kutatás fejlesztésről szóló mutatók léteznek, de nehéz mérni a kompetenciát, és mint említettük, a szakpolitikai relevancia egy kulcskérdés. Persze, holisztikus, fenntartható növekedést akarunk elérni, de természetesen a fő cél a jólét, az állampolgárok, az emberek jólétje. Sok fóliát láttunk erről, de itt van még egy fólia, amely a GDP és az életminőség kapcsolatát mutatja be. Az élettel való általános elégedettséget mutatja piros vonal. Láthatjuk, hogy nő a GDP, de az emberek elégedettségéről valami keveset árul el. Azaz tehát nagyon nehéz a regionál, regionális teljesítményt mérni. Holisztikus koncepcióra van szükség, az Eurostat dolgozik ennek a kialakításában. A jólét, a holisztikus koncepciója dolgozzák ki. Nagyon fontos mérni az oktatást, valamint a külső sokkokkal szembeni ellenálló képességet mérhetővé kellene tenni. Aztán a demográfiai dimenziókról és az előregedés szempontjáról is beszélni szeretnék. Ez egy példa, a szintetikus indikátorok egy példája, amely figyelembe veszi a kutatásfejlesztést, a munkanélküliséget, a GDP-t. Thomas Hannell készítette ezt a Eurofeatures részéről. És láthatják, hogy itt látjuk a legkompetitívebb régiók mintázatát régióban, de van itt a léptékekről is van mit tanulni. Mondjuk Kelet-Finnországot vizsgálják meg. Finno, Kelet-Finnország északi részén látjuk, hogy az alsó negyedben van, és hogyha innen a NAC 2 szintről a NAC 3 szintre lépünk tovább, láthatjuk, hogy igazából nincs itt motorja a fejlődésnek a NAC 3 szinten, de a NAC 4 szinten láthatjuk egyébként itt az ülésteremben lévő egy kollega a hazáját, otthoni városát, Várakasztán. Ez Kelet-Finnország kompetencia központja. Hogyha ez az város nem működik, egész, az egész finn gazdaság megsínylené ezt, olyan fontos szerepe van. Tehát láthatjuk a NAC 4 szinten, hogy ez a város milyen motor szerepet tölt be, hogy előbbre viszi a munkát. Mindez felveszi a hozzáférhetőség kérdését. Barakas 70 kilométerre van a más térségektől, de nagyon fontos, hogy integráljuk a régióba. És persze, az Európába és a globális fejlődésbe. Végezetül a demográfiai kérdés. Itt láthatjuk az európai populációt, ez pedig a Demifer projektet mutatja a NAC három szintről. Most megmutatom, hogy Finnországot miért izgatja ez a kérdés. A kék szinten láthatjuk, a kékkel látjuk a NAC 2 régiókat, a 2020-ra projektált demográfiai görbéjükkel össze van vetve ez a kék, és láthatjuk, hogy Németország, Franciaország, Olaszország számára nagy problémát jelent az előregedés, ez pedig a mi kezünkben áll, hogy mit teszünk ezzel a jelenséggel. Végezetül tehát, amit mérünk, azok megha- mindez, amit mérünk, meghatározza a cselekedeteinket, és hogyha a méréseink eh, csalnak, akkor a döntéseink is átorzulnak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, akkor most meg szeretném nyitni a vitát. Nem tudom, hogy a regi főigazgatóság szeretne már reagálni. Ó, bocsánat, bocsánat, persze a Belga Szabad Egyetem képviseletében van de Modern úr, parancsoljon! And then the commission will say something. Oh, sorry. Oh, euh, de Nos, összegzésképpen el szeretnék mondani egy tanulmány eredményeiről annyit, hogy a cél az volt, hogy jobb indikátort találjunk, mint a GDP. A régióknak szánt juttatások kiosztására. Egy egészséges utatóra van szükség, és ugyanakkor csak olyan adatokat kell felhasználnunk, amelyeket gyorsan és megbízható módon tudunk begyűjteni az Eurostattól. Nos, elődeim felvetettek különböző problematikákat. A GDP koncepciós problémát jelent, mert nemzeti szinten nem tükrözi a költségeket, amikor konjunkturális mutatóként jelenik meg. Amikor strukturális mutatóként használják, talán egy kicsit jobb a helyzet, mert ahogy mondták, a GDP növekedése termelési ö, növekedésből is származhat, olyanból, amely szociális szempontból egyáltalán nem hasznos, sőt, káros is lehet. A kérdés az, hogy a GDP-t egy regionális ö, szinten kellene módosítani a regionális teljesítmény tükrében. Úgyhogy van egy nehézség többek között, nevezetesen azt akarjuk, hogy a nemzeti területen maximális legyen a gazdasági növekedés, vagy maximizálni akarjuk mindenki számára az életszínvonalat. Ez két külön dolog. Nem lehet elképzelni azt, hogy egy ország bizonyos régióiban jólét van, ami a regionális termeléstől függetlenül alakul ki, és valami máshoz kapcsolódik. Ha a technikai nehézségekről beszélünk a regionális GDP kiszámlása szintjén. Nyilván felvetődik a nemzeti GDP, GDP nemzeti szinten. Hogyha például a fizetéséből élők alapján számoljuk ezt ki, vesszük az egyes cégeket itt ebben a régióban, és ennek alapján számolunk, illetve az ott dolgozók fizetés alapján, akkor egészen más eredményre jutunk. A másik gond az, hogy nincs ö, régió szintű vásárlóérték paritásunk, és a GDP-t úgy számolják ki, minthogyha az árak mindenütt azonosak lennének. Aztán a NAC három szintjén nyilván felmerül egy problematika, de kettes szintjén is, mert mindenki tudja, hogy nagyon magas a GDP bizonyos területeken lakók, lakónként, de a brüsszeli főváros sokkal nagyobb területen található, mint maga a régió. Úgyhogy ezért felül fel ez a nehézség. Milyen alternatív megoldást találhatunk? Ö, nagyon sok mutatót vizsgáltunk meg. Mit tapasztaltunk? Hát azt, hogy elég jó a korreláció a GDP, mint gazdasági mutató, a materiális jóléti mutatók, amelyeket a szociális transferek után megmaradó jövedelem alapján számolhatunk ki, az egészségügyi mutatók, hát nem szexisták vagyunk, egyszerűen a férfiaknál nagyobbak a különbségek a különböző régiók viszonylatában, mint a nőknél, illetve az emberi tőke viszonylatában létező mutatók, nevezetesen, hogy hány férfi rendelkezik magasabb végzettséggel, mert megint csak ez a férfiakra jobban jellemző, mint a nőknél, illetve a kommunikáció technológia terén. Ezek a mutatók, mint például a hosszú munkanélküliség, vagy a szegénység, a szociális mutatók, nagyon nehezen keverhetők a gazdasági mutatókkal. Azért, mert ma a nagyvárosokban vannak olyan ö, szegény ö, területek, amelyek azonban olyan városokban alakulnak ki, akik ö, eléggé gazdagnak tekinthetők. Úgyhogy figyelembe kell azért venni ezeket a szociális ö, tényezőket is, ez rendkívül fontos probléma, de nem szabad keverni őket a gazdasági mutatókkal. Az egy más kérdés, ami más kritériumokat, kritériumokat érdemel. Maradjunk a környezetvédelmi mutatóknál, ezt nem látják itt a táblázatban. Miért olyan magas az a szám, ami ezeket jellemzi? Mert regionális szinten nagyon nehéz ezeket alkalmazni. Felmerül itt is a kérdés, hogy jobb-e minden szennyezőt egy adott országban egy régióra vetíteni, vetíteni vagy pedig mindenhova egyenlő mértékben? Ugye ez jó kérdés, és ezt még nem sikerült eddig megoldani, úgyhogy szerintem a környezetvédelmi kérdést megint másképp kell kezelni, másfajta mutatókkal, mint a gazdasági mutatók. Mivel nem sok az időm, tovább mennék. Kiszámoltuk tehát egy elméleti számot európai szinten, a GDP vonatkozásában, 75%-os alapot véve a GDP vonatkozásában, a GDP-t bal oldalon figyelembe véve, illetve egy úgynevezett GDP pluszt is figyelembe véve, vagyis belevéve az szociális transfert követően az adott személyek fizetését is. Tehát figyelembe véve az egészségi állapotot, illetve az oktatás szintjét, a végzettség szintjét. Nos, mi az eredmény? Bizonyos régiók Nyugat-Európában már nem jogosultak. Miért? Hát azért, mert ö, a szociális transferek itt jelentősebbek, és az egyes régiókban az idősebbek, akik visszatérnek eredeti régiójukba, miután már nem dolgoznak, Van egy olyan régió, ahol végül is nem igen nagy a termelés, viszont az életszínvonalat biztosítja az, hogy oda visszatérnek az emberek. Aztán ott van Közép-Európa, itt jobb a jogosultság, mert itt van a maximális koncentrációja a termelésnek, és aztán az ország más régióiba kerül át ez a tényező, és hogy ezt figyelembe vesszük a fővárosok jogosultsága nő. Itt látható az, amikor figyelembe vesszük a GDP-t, illetve az állapotot és az emberi tőkét, viszont sajnos itt nem látható, de benne van az eredeti jelentésben, ami azt mutatja, hogy az egyes régiókban, függetlenül attól, hogy milyen fejlettségi szintet mutatnak gazdasági szempontból, a szociális kiszolgáltatottság szempontjából figyelembe kéne ezt venni. Olyan régiók ezek érdekes módon, amelyek gazdasági szempontból eléggé prosperálnak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A vita végén a bizottságot is szeretném kérni, hogy szóljon, de most először a kollégákhoz szólok. Jan Olpulist az első. Igen, köszönöm. Nagyon érdekes volt politikusként azokat hallgatni, akik a statisztikákat elemzik. Az egyik tagállam álláspontjára gondolok itt most, akik azt mondták, hogy hogy mennyi az egyfőre eső GDP, és mikor azt mondtuk, hogy 74,9%, akkor azt mondtuk, hogy ó, szuper! Úgyhogy meg kell változtatnunk a gondolkodásmódunkat. Egyetértek, hogy nem szabad a leggazdagabbakba befektetni, ezt mindig elmondjuk. Ez nagyon demokratikus megjegyzés, de hát a realitás az, a hetedik, hatodik, ötödik keretprogramnál is ez volt – és ugye most már megoldást meg kell találnunk. Elnézést, hogy állandóan ezt ismételgetem, de hogyha Európa növekedésére akarunk koncentrálni, akkor a régiókba kell befektetni, ez egyértelmű. De itt kétfajta realitással kell szembenéznünk. Az egyik a következő. Hogyan lehet megtalálni a fejlettség, a növekedés szintjét az életszínvonalat, stb. stb. A gazdaságok különböző mutatókat használnak, és persze ez rendkívül érdekes és lenyűgöző. Aztán jön a politikai döntés. Az pedig a GDP, semmi más, az egyfőre jutó GDP, úgyhogy a döntések vonatkozásában, hogy hova menjen a pénz, gyakorlatilag a GDP számít. Ezt aztán felvetődik az is, hogy hatékonyan kell eljárni. De hát ezt hogy tudjuk mérni? Különböző mutatókat keresünk, aztán mérjük, és aztán jön a politikai döntés, és már megint a GDP alapján döntenek. Ez most akkor azt jelenti, hogy két különböző realitással ö, ö, kell szembenéznünk? Mert végül is teljesen mindegy, hogy mit használunk fel, a helyzet ugyanaz. A politikusok persze mindent megtesznek annak érdekében, hogy ezt elrejtsék, mert egyébként megölik őket a választók, úgyhogy ez lehetetlenség. Úgyhogy vagy az van, hogy a GDP minden problémával egyet, együtt az általános helyzetet tükrözi, és a politikusok felhasználhatják, vagy mi, vagy nem. És akkor sokkal összetebb rendszerét kell felhasználni ö, ezeknek, nem a hatékonyság tükrében, hanem hogy hova kerül a pénz. Mert ha nem, kialakul egy teljesen skizofrén helyzet, a GDP-t használjuk fel, és aztán utána egy teljesen másfajta mérőt. Végül, talán a térkép segítségével megoldjuk a helyzetet. Aztán ugye jön a kérdés, hogy a leggazdagabbakhoz, vagy a legboldogabbakhoz megy a pénz. Köszönöm. Még három hozzászólónak adok szót. Lambert van Insterroy. Elnök asszony. Fontos, hogy mindig többet tudjunk, de tisztázni kellene azt is, hogy mit is akarunk elérni, mit is akarunk pontosabban tudni. És ezt a kérdést Janhoz és az ő kérdése kapcsán is felteszem. Úgy hiszem, hogy a hozzászólásokból teljesen világosan kiolvasható, hogy a dolgot bonyolíthatjuk, de hogy ugyanakkor a GDP továbbra is egy nagyon fontos indikátor. A pénzek elosztása tekintetében is erről nem nyithatunk vitát. Más-más szempontokkal gazdagíthatjuk ezt a vizsgálatot, de alapvetően a GDP meghatározó lesz a jövőben is. Persze, egy olyan politikára lesz szükségünk, amelynek speciális dimenziója van. Dimenziót kap az Európa 2020-as stratégia által, és az alapok új generációja segítségével. Hiszen ezzel a kérdéssel összefügg az is, hogy a GDP plusszal kiegészíthetjük-e, mint a kibocsátási kritériumokat, az output kritériumokat. Vélhetőleg még statisztikai adataink minőségéről is egy dokumentumot fogunk kapni, de az a kérdés, hogy ez a vizsgálat tovább visze bennünket. Nehéz lesz ezt megítélni, ezt a kérdést. Ugyanakkor az is kérdés, hogy abszolút döntéseket hozhatunk, és persze a területi szempontokat is érvényesíteni kell. Nagyon fontos és érdekes ez, értékes ez. De ne feledjük el, hogy a szubszidiaritás szempontjainak is érvényesülnie kell, mondjuk Belgiumban. Egyszerűen más-más politikákat folytatnak, függően attól, hogy Brüsszelben vagyunk-e, vagy más területeken vagyunk-e. Helyes tehát, hogy a területi dimenziót is beveszük a vizsgálat spektrumába. Kiterjesztjük rá a vizsgálatot. Azáltal, hogy a területi dimenzió megjelenik szakpolitikánkban, és ezt a szerződések is megerősítik, árnyalhatjuk a GDP szempontjait. Ezen felül pedig a kutatás és fejlesztés területén megjelenő kiválósági programok ugyanakkor nem rendelkeznek teritoriális szemponttal. E, régen léteztek a kiválóság régiói, de ezt most megszüntettük az új tervezési időszakban. Nagyon fontos tehát, hogy a kiválóság szempontjait területi szempontokkal árnyaljuk. Ez tehát egy olyan kérdés, amelyet szerintem még tovább kell megvitatni, tovább meg kell vitatni. Köszönöm szépen. Thank you, Elizabeth. Köszönöm. Elizabeth Schretter következik. Először is nagyon örülök annak, hogy megtartjuk ezt a meghallgatást. Még akkor is, ha a legtöbb képviselő sajnos nincs itt, de ennek ellenére nem volna rossz, hogyha legalább a meghallgatás eredményeit továbbadhatnánk. Úgy hiszem, hogy sok mindent felismertünk. Egyrészt világos, hogy a GDP-vel egyedül nem lehet mindent megjeleníteni. Nem lehet a területi és a szociális kohézió szempontjait igazán megmutatni. A GDP egész egyszerűen korlátosan képes arra, hogy a szempontokat megjelenítse, és ilyen módon a GDP torzít. És ahol a GDP torzít, ott tulajdonképpen ennen húsunkba vágunk, magunk ellen járunk el, hiszen úgy gondoljuk, hogy strukturális alapokkal változásokat érhetünk el, de a bizottság jelentéseiben nem látjuk a bekövetkezett változásokat. Mi több azt látjuk, hogy a változások roppant korlátozottak. Ez pedig azzal magyarázható, hogy egy egyedüli indikátorral, jelesül a GDP-vel nem tudjuk kellőképpen felvázolni az igényeket. Ezért van der Motten úr előadásában elhangzottak nagyon fontosak számunkra. Miről is volt itt szó? Például arról, hogy akkor, amikor a GDP-t, mint alapkritériumot nem öm, vonjuk kérdőre. Persze nem akarom, hogy bármilyen módon a pénzeszközöket a GDP szempontjának kivét, szempontja nélkül ítéljük oda. De úgy gondolom, hogy a struktúrkal árnyaltabb lehet, ha nem csak a GDP-t vesszük kritériumként, hanem más kritériumokra, főleg szociális kritériumokra térünk rá. Gazdasági, szociális és területi dimenzióval van dolgunk. Például egyes városfejlesztések során egyszerre csak pozitív jelen változást élünk meg, de láthatjuk, hogy ez azonnal szociálisan negatív kihatással jár, hiszen sokan a revitalizált területekből el kell, hogy költözzenek, hiszen nem tudják finanszírozni a béreket. Tehát ha csak a GDP-t vesszük szempontként, akkor fel sem tudjuk ismerni, hogy ebben a városban a pozitíve fejlődés miért áll meg, miért nem megy tovább. Nos, hát azért, mert mindig csak a GDP mérjük a változást, miközben sok szociális szempontja van. Megkérdezzük, miért nem folytatódik a változás? Nos, azért, mert nem eléggé árnyalt a helyzetet leíró statisztikai kritériumrendszerünk. Ezért nagyon tanulságosnak tartottam azt az előadást, amely a vidéki térséghez való kapcsolódásról is szól, és teljesen világos, hogy a GDP nem függhet közvetlenül a ellátás helyzetétől bizonyos országokban. Úgy gondolom, hogy a finn példa nagyon tanulságos volt, és differenciáltan megmutatta, hogy az egyes, ahogy a valóság milyen árnyalt hogyha kevés a pénz, akkor főleg Nyugat-Európában és Közép-Európában kevesebb pénz áll rendelkezésünkre strukturális alapokban, mint Romániában és Bulgáriában. A legtöbb strukturális alapokból ár, áradó pénz Romániában és Bulgáriában kerül átutálásra, tehát hogyha Közép-Európában kevesebb pénzünk van, akkor úgy gondolom, hogy a GDP mellett további kritériumokat is figyelembe kell venni. Ennél Motten kollega eh, erre vonatkozó elvárása nagyon egyértelmű volt. Nagyon nagy a vita az egyes referensek között, Még Schlachter úr meg volt győződve arról, hogy a GDP mellett nincsen szükség más mutatókra, mások világosan beszéltek arról, hogy milyen korlátozott eh, az a GDP eh, valóságot leíró lehetősége. Ezért Kérdésem Schlachter úrthoz, hogy a többi felszólaló véleményét mit tart a többi felszólaló előadásáról, hiszen ők sokkal markánsabban fogalmaztak, mint ő. Második kérdésemet pedig Van der Mottan úrhoz intézem, és Zotú úrhoz is, amennyiben tehát úgy áll a dolog, hogy a GDP-t korrigáljuk azáltal, hogy más mutatókat is bevonunk, mondjuk a gazdasági fejlődést, árnyaljuk szociális szempontokkal. Tehát, hogyha így áll a dolog, akkor mi a javaslatuk, hogy abban a reál gazdasági helyzetben, melyben vagyunk, melyben a régiók vannak, hogyan járjunk el? hiszen tudjuk, hogy a GDP-vel egyedül hibákat fogunk elkövetni. Javasolják-e tehát, hogy további kritériumokra is kiterjesszük a rendeletet, hiszen tudjuk, hogy a százalékuk a kiegészítő indikátorok bevonásával árnyaltabb, differenciáltabb eh, támogatási döntéseket lehet hozni. Milyen javaslatuk van tehát? I would take one more speaker now for this uh, part. Uh... Karima Delt szólítom fel. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönjük az előadásokat. Néhány kisebb pontban szólnék hozzá. Nem vagyok biztos, hogy ö, megválaszolta azt a kérdést, amit föltettek már az ősszel, hogy a GDP egyszerűen nem tükrözi az európai regionális ö, követelményeket, mert egész Európa mozgásban, változásban van. Tehát azért gondolom, hogy már az elejétől fogva az indikátorokat rosszul találták ki, rossz módszerrel dolgozták ki ezeket, és ugye, hogy a e, GDP elsősorban a növekedést méri, azonban ha csak ezt az egyet vizsgáljuk, akkor nem fogjuk látni például a fogyasztás alakulását, Végül is a, a korlátlan növekedés az adott bolygónkon elképzelhetetlen. Na most tehát a kohéziós politika arról szól, hogy a, hogy a kibocsátást és a fogyasztást össze kell kapcsolni, és van még egy ökológiai dimenzió is, és az a probléma talán, hogy az indikátorokat nem vették egységesen figyelembe a valóságos gazdaságot és a spekulatív pénzügyi műveleteket. Most mi történt a, a, a vagyon, a nemzeti vagyonnal? Mi történt a, a szociális uh, munkaügyi kérdésekkel, az egészségügyi kérdésekkel, ezek, ezek mind befolyással vannak egy ország vagyonára, jólétére. Aztán van egy, tehát van, vannak, ez, ezek, mind, ezek mind tulajdonképpen súlyok, amelyeket figyelembe kell menni. A Johannesburgi ö, csúcs egy új indikátorral állt elő, Justement, ça permet... Azt mondják, hogy ökológiai szempontokat is figyelembe kell venni, és ugye vizualizálni lehet a fogyasztási módokat, stb. stb., hogy lássuk azt, hogy egy bizonyos földterületen mi történik, főleg a városban, mert ugye egyre nagyobb urbanizációról ö, hallunk ma. Végezetül. A mutatók kérdése demokráciához kapcsolódó kérdés. Ki tette föl a kérdést önöknek, ö, ö, európai állampolgároknak, hogy mi a legfontosabb abból a szempontból, hogy az ember boldog legyen? És szerintem ez lesz az újdonság, a részvétel, ö, ö, a Petkeléban ö, nálunk ez történt, ö, hogy az önök mutatói mik, és aztán rájöttünk, hogy az első a szegénység volt, aztán a szociális védelem, a környezetvédelmi kérdések. Tehát ma tényleg az a kérdés, hogy tudjuk azt, hogy hogyan lehetne bevonni az embereket ebbe. Köszönöm szépen. Igen, most felkérném a szakértőinket, bármilyen sorrendben lehet, ugyanabban a sorrendben is válaszolni, vagy ahogy tetszik. Köszönöm szépen a kommentárokat, megjegyzéseket és a kérdéseket. Én újra ide idézném az egyik mert lehet, hogy félreértettek, lehet, hogy nem voltam elég pontos a megfogalmazásban. Úgy gondolom, hogy a GDP még mindig fontos, de meg kell javítani a számítási metodológiánk, módszertanunknak. Hogyha el Tehát ö, feltétlenül kell növelni a GDP-nket, de ö, itten összehasonlításokat kell tenni a regionális ö, szinteken. Például a, az új az új tagállamok nagyvárosaiban nagyon magas értékeket kapunk például. Miért? Mert nem helyesen ö, mérjük fel a, például Varsóból, vagy Prágából, a, vagy Budapestről a vidéki területekre áttelepített áttelepített termelési kapacitásokat. Azután a pénzügyi szolgáltatásokat sem feltétlenül vesszük be a számításunkba. Itt tehát, mint mondtam, a metodológiánkat javítani kell. Ugye azután azt is meg kell nézni, hogy bizonyos term- termelés típusok károsítják a környezetet, ezt is figyelembe kell bevenni. Azután azt arra is rámutítottam, hogy különféle szintetikus mutató számokra van szükségünk, amely az általános jólétet méri, és általában a, a, egy, egy nemzet vagyonát figyelembe veszi. Az Eurostatnál mi prób tehát nehezen tudjuk megragadni egy adott nemzetnek a vagyonát, mert ez egy bonyolult kérdés. Azután a szociális és teritoriális dimenziókat is figyelembe kell venni, amikor a kohéziót e, mérjük, és Olbricht úrra is utalnék, ő arra mutatott rá, hogy a kohéziós dimenziók, ugye szociális, gazdasági és teritoriális dimenziókra koncentrálunk, és akkor megpróbálják eldönteni, hogy hogyan költeni a pénzt. De vannak olyan kohéziók is, például kulturális politikai kohézió. Ezek nincsenek benne az alap egyez szerződésben. Tehát a, a kohéziónak ezek újabb dimenziói, és tulajdonképpen, ha ez alapján osztjuk el a pénzt, akkor már más elo- pénzelosztási ö, eredményre kell jussunk. Köszönöm szépen. Volt egy olyan kérdés, hogy mi hiányzik a jelenlegi, a jelenlegi rendelet tervezetből. Szerintem az hiányzik, ez a ez a program szintjén hiányzik meg, ugye ez a globális indikátorokról van szó egyrésztről, és nagyon operál, operatív, gyakorlati, tehát hogy hány, mit tudom én, hány szereplő van, hány ö, cég létezik, és ezekből próbálják összehozni a GDP. Pontosan a közepe hiányzik, tehát a két szélpont, szélső pont közötti ö, töltőanyag hiányzik. Tehát tudjuk, hogy az EU szinten mik a nagy indikátorok, és vannak a helyi kis indikátorok, nem tudom én, emberek vagy, vagy üzleti szereplők millióikról vannak adatok. De, de a teritoriális dimenzió töltené be ezt a központi, vagy középső helyet. Például, ha megnézzük a munkázoló accessibilitás, tehát hozzáférhetőség. EU szinten ezt még nem összesítettük. Tehát például a fejlődéshez való hoz, hol, méltányos fair hozzájutás az egy olyan mérőszám, amely itt figyelembe vendő. Köszönöm szépen a kérdéseket, megjegyzéseket. Néhány dolgot én is meg említenék. Ugye itt a régiók határaival is játszunk, vagy játszanak, és mindig érdekes, hogy miért nincs csenek szabályaik, explicit szabályaink, hogy, hogyha valaki a, a, jól teljesít, azt azt ö, meg kellene jutalmazni. A londoni olimpián is van egy bizonyos minimum teljesítmény, amivel bekerül az ember az olimpiára. A régiókat is valahogy érdekelték kellene ö, érdekelték kellene tenni, hogy ezeket a limiteket átugorják. Egy másik megjegyzésem, a, az a teritoriális szintre vonatkozik, én is említettem ezt már, hogy a városi rendszerek országról országra változnak, ezek a bizonyos napi ö, urbánus rendszerekről van szó, és többet kéne foglalkozni azzal, hogy ezek, hogy a napi életünknek mik az alaptényezői. A Harmadik megjegyzésem, hogy valóban a kiválósági régiókat meg kellene jutalmazni, és elő kéne mozdítani az ő fejlődésüket, de nagyon nehezen mérhető a kompetencia szint, és hogy ez a kompetencia, kompetencia csomópontok között milyen átfolyások figyelhetők meg. Nos, hogy válaszoljak az utolsó hozzászólónak, tökéletesen egyetértek. A GDP kétségtelenül nem a legjobb mutató a nemzetközi kihívásokkal való szembenézés szempontjából, illetve a fenntartható fejlődés szempontjából sem. Tehát a cél az, hogy maradjunk az egyszerűség síkján, és valamilyen felosztási kritérium hozzáigazítási keretek között maradjunk meg. Konkrétan a kérdés az volt, hogy mit javasolnék még a GDP-n túl, mit kellene hozzátenni. Nyilván valami jóléti mutatót, ami talán a legkevésbé rossz, az a nettó jövedelem a szociális juttatások után, aztán valami egészségügyi mutató, ami talán a legkevésbé diszkriminatív, az a férfiak várható élettartama, és a fejlesztés, kutatás, oktatás egy-két mutatóját is. Akkor az Eurostatnak olyan számokat kell tudnia, felmutatnia ezen a téren, tehát a kutatás, fejlesztés, oktatás terén, mert sajnos csak nemzeti szintű százalékos értékek állnak rendelkezésre a NAC 2 keretén belül. Úgyhogy nyilván valamilyen módon javítani kell ezen a mutatón. Amit még hozzátennék, az az, hogy meg kellene vizsgálni, mégpedig radikálisan annak a lehetőségét, hogy a NAC 2, NAC 3-at hogyan lehetne ketté választani, és például a foglalkoztatottsági medencékhez igazítani, mert például Belgiumban, a föderációs rendszerben a probléma az, hogy túl lehet -e lépni a föderális állam korlátain, hogy a realitásokkal nézhessünk szembe a foglalkoztatottság terén. Végezetül. Azok közül, amiket felvetett, azt mondanám, hogy a, hát nem tudom, hogy mire is gondolt. Ha a, az a regionális átlag közötti különbségekről van szó, azt megoldottuk. Ha viszont a jövedelmek ö, változó ö, szintjét akarjuk mérni egy régión belül, ez szinte lehetetlen, ö, nem lehet kiszámolni. Mert vagy olyan számokra kell alapoznunk magunkat, amelyek szociális ö, felmérésekből származnak, de hát nem túl sok van ilyen, vagy pedig, és ez minden ország esetében nem lehetséges, adóstatisztikákra, ahol megint nagyon sok minden van, mert a legszegényebbek nem vallanak be semmit, és mondjuk a leggazdagabbak sem esetleg. Nos, nyilván nagyon nehéz ezt kiszámolni. Miért? Mit akarunk mérni? a szociális kiszolgáltatottságot, akkor van egy csomó más mutató, aminek segítségével ezt megtehetjük, de nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy ezek a szociális kiszolgáltatottságot jelző mutatók mind nemzeti jellegűek. Hát próbálhatjuk a foglalkoztatottságot, illetve a munkanélküliséget mérni, de ez ugye attól függ, hogy ki milyen ö, munkanélküli segélyt kap, hogy milyen ö, nek a nemzeti törvények erre. Jó lenne, de függetlenül kellene ezt elvégezni a gazdasági, szociális, globális mutatóktól a régiók vonatkozásában. Köszönöm. Köszönjük. Igen, hát ebből is azt látjuk, hogy milyen nehéz feladat előtt állunk. Mi a célkitűzésünk? Ez a, innen kell kiindulnunk. Hogyha, egy, hogyha új indikátorokat akarunk meghatározni, vagy különféle indikátorokat, akkor állandóan azt kell megkérdeznünk, hogy mi az értelmük. A legfontosabb az élet minősége számomra, hogy a különböző a régiók közötti egyenlőtlenségeket a, sikerüljön áthidalni a kohéziós politika segítségével, például Bulgáriában, Romániában, vagy pedig Észak, Rajna, Vesztfália, Prága, Brüsszel, hol mérjük? Hol mérjük? Ezek nagyon komplex kérdések, és hogyha megnézzük a finanszírozást, ami ugye csökkenőben van, akkor nagyon konkrétaknak kell lennünk, hogy mi a kohéziós politikától mit várunk valóban. Egyébként csak illúziókat kergetünk, délibábokat kergetünk, elérhetetlen célokat tűzünk magunk elé. Pedig az lenne a feladatunk, hogy a egyenlőtlenségeket orvosoljuk, de a csökkenő alapok ból ez nagyon nehéz lesz a következő program ciklusban, tehát azt kell megnéznünk, hogy milyen hozzájárulással tudunk realisztikusan hozzájárulni ehhez. Ugye az egyik a szegénység kérdése. Hogyan lehet mérni a szegénységet? Hogyan akarjuk pontosan meghatározni, körülírni a szegénységet. Talán úgy kéne kiszámolni, hogy, a, hogy esetleg százalékosan országonként más és más módon határoznánk meg. Azt hiszem, hogy esetleg ilyen mintakalkulációkat kéne végezni, próbaszámításokat, hogy milyen eredményeket kapunk. Szerintem ez a leglényegesebb kérdés. És van egy elem, ami talán könnyen mérhető, ez a demográfiai faktor, ezen is elgondolkozhatnánk, mert több régióban a demográfia nagyon fontos tényező, tehát a demográfia az egy eh, mérendő elem lenne. Egy másik kérdés az az, hogy talán lenne értelme, eh, hogy egy adott országon belül állapítsunk meg mérőszámokat. Nem vigyázni kell, ezt tudom, hogy egy nehéz feladat, tehát óvatosan kell elő, eljárnunk. Köszönöm szépen. Először is köszönet illeti a előadókat. A politikai szempontból a legegyszerűbb mérőszám a GDP volt politikailag, és ez könny- könnyen definiálható. Tudjuk, hogy nem perfekt, nem tökéletes, és tovább kéne lépnünk. Különböző javaslatok hangzottak el erre nézve hogy nehezen számítható ki, ugye ez a probléma lényege. A GDP plusz egy nagyon érdekes gondolat, de ez sem egy méltányos mérőszám, tehát az el, hiszen különféle ö, elkölthető jövedelemekhez különféle ö, vásárló erő kapcsolható. Azután vannak például a jólét indikátora, vagy a szegénységi indikátor, az egészségi, illetve a várható életkor indikátora, indexáma. Ez nem egészen exakt, mert például a gazdagok élet stílusával jár például a kövérség is eh, járhat vele, vagy erősen dohányoznak. De nem, nem könnyű ezt megoldani. Én azt szeretném, hogy itt a mögöttem hogy uh, itt valakit megetetnénk, megitatnánk, és azután meglátjuk, hogy milyen jól érzi magát, és azt tudnánk valahogy mérni. Mert hiszen vannak olyan emelek, e, elemek, amelyek gyakorlatilag mérhetetlenek. Tehát a GDP plusz egy vagy még két indikátorral el lehetnénk. Köszönöm szépen. Legyen, amilyen gyors vagy tömör tud lenni. Köszönöm szépen, nagyon röviden fog válaszolni. Először is úgy gondolom, hogy a GDP-n kívül szükség van más mérőszámunkra, számra is. Ez nem jelenti azt, hogy a GDP nem maradjon a legfontosabb kritérium. Sok skat hallottunk arról, hogy miért olyan fontos egyéb kritériumokat is figyelembe venni, hogyha a GDP-re egyedül magában vesszük, ez a bizonyos problémákat nem tükrözi kellőképpen, ahogy hallottuk az előadásokban is, eh, hogy elég gyakran vannak ilyen problémák, és azt hiszem a elsődleges célkitűzésünk az kell, hogy legyen, hogy eh, csökkentsük a különféle területek közti különbségeket, másodszorban pedig, hogy hogy jobban segítsük, hatékonyan segítsük az embereket, és ezt mindjárt Gorgel jól jegyezte meg, hogy alapvetően mindig negatívumokból indulunk ki, úgynevezett negatív mérőszámokból. Ezek nem jók. Szerintem pozitív mérőszámokra volna szükség, hogyha egy bizonyos limitet valaki átlép, akkor az pozitívumba menjen át azután a, a fenntartható eredményeket is mérni kell. Ezen felül a, szeretnék az öregedésről és a demográfiáról beszélni, amikor az új indikátorokat összehasonlítjuk, amelyekkel mérünk, Szerintem ez egy realisztikus alternatíva mennem. Tehát például az öregedés, és mérni kéne, amelynek nagy kihatása van a versenyképességre, tehát valamit, hogy úgy mondjam, egy megelőző csapást kellene ö, végrehajtani, hogy ennek a negatív hatásait ellensúlyozzuk. Igen, azután a városi politikáról hallottunk, nagyon jól ö, prezentálta a problémát az előadó különböző városokban, ugye hat, nagyon nagy különbségek ö, mérhetők, vannak például Finnországban sok olyan város van, Finnországban a százezernél kevesebb lakosuk van, de nekik is vannak problémáik. Nem, nem csak a lélekszámtól függ egy adott probléma, jobb és több indikátorra van szükségünk mérőszámra, amelyel pontosabban mérhetjük fel a problémát. Köszönjük a kiváló előadásokat, és köszönet. Köszönöm. Mielőtt felkérem a a ö, válaszadásra az <clears throat> előadókat, a bizottságot fogjuk meghallgatni. Rövidre foghatom magam, köszönöm a szót, és köszönöm valóban az érdekes vitát, eszmecserét. Talán egy fontos szempontot szeretnék kiemelni, mégpedig azt, hogy fontos a különböző lépések között különbséget tenni, amelyekkel a kohéziós politika programjait összeállítjuk. Az első lépés valóban abban áll, hogy kiválasszuk a különböző programokra jogosult régiókat, második lépés a pénzügyi allokációkat kialakítani, a harmadik az operacionális, a végrehajtói programok végrehajtása. Ami a jogosultság kérdését illeti, valóban indikátorokra van szükségünk, amelyek megfelelő mutatószámokkal rendelkeznek. És ezekről konszenzus kell, hogy fennálljon a tekintetben, hogy a fejlesztés szintjeit hogyan lehet közelíteni. Végezetül pedig fontos, hogy a kohéziós politika eszközeit Európa legszegényebb régióihoz tudjuk irányítani, hiszen ez a kohéziós politika a legfőbb célterülete, a legszegényebb, leghátrányosabb helyzetű területek. Ezeket az eszközöket harmonizálni kell, és regionális szinten hozzá férhetővé kell tenni. Nos, ami pedig az allokáció kérdését illeti, ne felejtsük el, hogy más indikátorokat is figyelembe vesszük, a munkanélküliség, az oktatás, a vidékfejlesztés területeit, és természetesen mindig a szereplők feladata lesz az, az európai intézmények, a bizottság, a tagállamok, a régiók és a helyhatóságok feladata lesz az, hogy az operacionális, tehát a végrehajtási programokat meghatározzák. És figyelembe vegyék azokat az indikátorokat, amelyeket helyben lehet figyelembe venni, és ezek közül biztos egy a GDP lesz. Köszönöm szépen. Most pedig a szakértőknek megadom a szót. Tehát valaki még kérjen szót. Yes, uh... Még egy valamit hozzátennék a bizottság előtt által elmondott három lépéshez, egy negyedik lépést jelesül, hogy be kell számolni a parlamentnek. Azért, hogy a következő pénzügyi tervidőszakot megfelelően elő lehessen készíteni. És persze a nemek közötti egyenlősége kérdését indikátorként érdemes volna figyelembe venni bár hát itt is négy férfi ember ül egymás mellett, asszony ember nem ült a szakértők között. I just uh, want to actually repeat that the demo én is csak megismételhetem, hogy a demográfiai indikátorok igenis mérhetőek, és ezeket nagyon átláthatóvá lehet tenni. Köszönöm. Andermottan képviselő úr, Köszönöm csak egy-két apróságot. Először is megnyugtatnám Kelly urat. Nyilván fontos a vásárló erő. Úgyhogy az a gond, hogy regionális adatok nem állnak rendelkezésünkre, csak nemzeti szintűek ezen a téren. Valaki azt mondta, hogy a célnak annak kell lennie, hogy mi a legkisebb különbség a régiók között. De hát mindig ezt akarjuk. El lehet képzelni azt, hogy például egy országban a politikai cél az, hogy legyen egy rész, ami eléggé üres, mondjuk egy nagy nemzeti park, és a másik rész pedig gazdasági feladatokat lát el. Hát a cél az, hogy, vagyis a kérdés az, hogy mi a cél. Valóban az ön által említett mutató, ez rendelkezése kell, hogy álljon, mert ugye azok, akik átköltöznek egy másik területre, és akik a természeti park területén laknak, ugyanolyan életszínvonalak kell, hogy rendelkezzenek, mint mások. De nem tudom, a kérdés az-e, hogy mindig ugyanazzal kell számolnunk. Ez ugye politikai jellegű kérdés, ezt nem nekem kell megválaszolni. És az öregedés is, mint mutató, felhasználható, de ott is nyilván ö, politikai ö, döntéstől függ, hogy mire használjuk fel. Mondhatjuk azt, hogy az öregedés probléma, de azt is mondhatjuk, hogy sikertörténet. Mert ö, mondjuk 50 évvel ezelőtt ugyan nem így volt, ahol gyakorlatilag csökkent a termelékenység az öregedéssel, ma azonban már egyre inkább az idősebbek életéhez kapcsolódik. Most akkor ez jó vagy rossz? Úgyhogy úgy gondolom, hogy minden mutatónál az a kérdés, hogy milyen, mik a politikai célok. Igen, az előregedés ugyanakkor új üzleti lehetőségeket is teremthet, ezt ne felejtsük el, de sajnos vagy talán szerencsére nem kell döntenünk ma az indikátorokról, de ez egy olyan vita, egy olyan eszmecsere, amely az önök tanulmányai és kutatásai által csak elmélyült és gazdagodott, és azt hiszem, hogy nagyon sok új irányban gondolkozhatunk tovább. És a szabályozási keretről szóló tárgyalás során ezt alkalmazhatjuk, amit itt tanultunk. Köszönöm szépen, és hogyha persze meg akarják osztani velünk az előadásaikat, akkor ezt természetesen eljuttatjuk a ma eljönni nem tudó képviselő kollégáinknak. A bizottságnak pedig azt mondhatom, hogy persze, önöktől is kérjük majd az információt. Hiszen a indikátor alapú szabályozói keretet ki kell alakítanunk. Kedves kollégák, befejezéséhez értünk szakbizottsági ülésünknek. Egyebek napirendi pont alatt nincs semmi sem, ha csak nem akar valaki mondani valamit, január 25-én találkozunk. Mindenkinek jó pihenést kívánok az elkövetkező ünnepi, békés, örömteli napokban köszönjük a tolmácsok munkáját, és a tolmácsok is persze köszönik, hogy őket hallgatták. Minden jót kívánunk, önök is jót kívánnak, nekünk is jó van kívánva. Köszönjük szépen!